So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kedves képviselőtársak, üdvözlöm Önöket a Foglalkozási Bizottság mai ülésén, és üdvözöljük Marian Tyson asszonyt, a témánkért felelős biztos asszonyt, akit a hármas rendi pont alapján hívtuk meg a struktúrált párbeszéd témájában, ami az ezévi munkaprogramot és a következő munkaprogramot megvitatandó szerveztünk, kicsit több időt szerveztünk most erre, mint szoktunk, hogy egy, meg kicsit csúsztunk ugyan, de reméljük, hogy elég idő áll rendelkezésre, hogy egy átfogó vitát szervezzünk. Tehát először azonban a formális dolgokat kell intézzük, a napi rendet elfogadhatjuk, nem látok ellenvetést. Másodszorban ma minden nyelv szerepel finn, horvát és gél íri hiányában, tehát minden más nyelven folyik tolmácsolás. Málta is sincs, azt hiszem, de David Keza úgy sincs itt. Harmadsorban van egy látogatói csoportunk, Marita Uszkog meghívására tíz vendégünk, a svéd, a Szákó nevű svéd szakszervezet képviseletében üdvözöljük Önöket. Harmadsorban a legutóbbi munkacsoport Görögország tárgyában ült össze, Katru Galusz jelenlétében megvitattuk a tárgyalások állását, különös tekintettel a nyugdíjreform ügyére Görögországban. A részletekről tájékozottunk és megvitattuk az ifjúsági munkanélküliség jelenségét is, meg a fekete munka ügyét Görögországban. Fontos téma ez, mint tudják, jelenleg még égetőbb talán, különösen a menekültek Görögországba érkeztével, és az Európai Unió tennivalóit vettük számba ezzel kapcsolatban. A nyugdíjreform elemeit vizsgáltuk, és egy, úgy döntöttünk, hogy egy további monitoring csoport ülés szervezünk erre, ami múlt héten lett volna görög kollégáink azonban arról tájékoztattak, hogy a határidők miatt jobb lenne nekik, hogyha elhalasztanánk ennek az útját. Most teljes erővel folynak a tárgyalások az, e- most az Eurogrupban a görögországi államháztartás jövőjét illetően, úgyhogy emiatt halasztás szenvedett a foglalkoztási bizottság csoportjának ülése, erről már beszélünk a csütörtöki koordinátor ülésem. Mindeközben Pozsonyba is utazik egy delegáció, a szlovák soros elnökség előtt a munkaügyi, családügyi, szociális ügyi miniszterrel, valamint a Szociális Európai Ügyek szak, Parlamenti Szabadságának tagjaival tárgyaltunk, találkoztunk a szociális partnerekkel, civil szervezetekkel, és Nagyjából vázoltuk, hogy mi lesznek a fő törekvései a szlovák elnökségnek. Következő pontként az ILO kampányjal foglalkozunk, amelynek célja a rabszolgaság elleni jegyzőkönyv aláírása. Az ülés után, a szakbizottság ülése után 6 óra 30-kor a második Emeleten a Balkon szinten lesz egy rendezvény az új ILO kampány szervezésében. Arra hívja fel a tagállamokat, hogy ezt a jegyzőkönyvet írják alá. Szeretném meghívni önöket erre a rendezvényre. Utolsó pontként a május 30-i ülésünk 15.30-tól 19-ig lesz, szokatlan időben, mert 17 órától szeretnénk a szavazásokat lefolytatni, hogy össze lehessen így egyeztetni az utazásokkal és a többi elfoglaltsággal, és hogy a tolmácsolási időt is tudjuk használni, jobban ki tudjuk használni, de 15.30-tól 19-ig fogunk ülésezni. a terem, a napirend és a többi részlet változatlanul érvényes, csak az időpont változott. No, ennyit szerettem volna elmondani az ülés kezdetén. Most jön a hármas naprendi rendi pont. A strukturális párbeszéd az Európai Bizottsággal, és ennek keretében megint üdvözlöm Marian Tyson biztos asszonyt, Elkezdjük a vitát. Először Tyson asszony kapja meg a szót, aztán az árnyék előadók, és aztán a szokásos eljárásban a többi szakbizottsági tag. Tyson asszony, parancsoljon. Thank you very much, uh, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők! Amikor bemutattam önöknek a bizottság 2016-os munkaprogramját, az legutolsó 2015 novemberi struktúrált párbeszéd alkalmával, akkor elmondtam, hogy az Európa előtt álló kihívások miatt most nem folytathatjuk a szokásos munkamódszereinket, hanem nagyon szorosan kell együttműködnünk az eredmények elérése érdekében. Ezt meg is tettük, sok mindent elértünk, egy ajánlást adtunk ki, ami segíti a hosszabb ideje munkanélkül levőket a munkaerőpiacra való visszatérésben, illetve a be nem jelentett munkával kapcsolatban teremtett teremtettünk egy platformot, és a pán-európai munka álláskereső hálózatot, az Eurest is megalapítottuk. Pirinski, Becker jelentéstevőknek nagyon szépen köszönöm a dokum- eh, ezek, ez, ehhez a témához nyújtott segítségüket. November óta, találkozunk óta nagyon sokszor jelentek meg válságok, az egyik válságtól a másikig bugdácsoltunk, gyakorlatilag a terrorizmus és a menekült válság, majd megint a terrorizmus tesztelte le az Európai Unió értékeit is, illetve társadalmainkat, de ugyanakkor arra is emlékeztettek minket, hogy mennyire fontos az, hogy fenntartsuk ezeket a közös értékeket, és azokat minden erőnkkel terjesszük. Elmondom, hogy milyen területeken kell együttműködnünk. Először is az Európai Szociális Jogok dokumentuma. A, a szociális jogok pillére az, amit meg, bemutattam önöknek, az európai szociális piacgazdaságnak ugyanis, amelyet sokan irigyelnek tőlünk. Ez a feltétele annak érdekében, hogy meglegyen a dinamikus gazdaság, de a szociális védelem is megmaradjon. Az Európai Unió gazdasági teljesítménye ebből áll, és ez ad minden európai polgár számára minél jobb minőségű életvitelt, és ez volt az, ami, ami igen nagyra értékelt európai szociális modellünk alapját adja. Ez a modell hozzájárult társadalmaink fejlődéséhez, virágzásához, növekedés alapját adja, és az egyenlőtlenség, valamint a társadalmi hátrányok feldolgozásában is segít. Azon kívül gazdasági stabilizátorként is működik. Azt azonban nem téveszthetjük szem elől, hogy most új gazdaságban, új társadalomban élünk, amelyet a globalizáció és a digitalizáció vezet, hajt előre, és új üzleti modellek alapján működik. Most ideje nyílt vitat, vitát tartani arról, hogy az európai szociális modell vajon még mindig működőképes-e ezek között a körülmények között is. És meg kell kérdeznünk azt is, hogy a szociális politikák valóban támogatják-e a polgárokat, megvédik-e őket a kockázatoktól, ad -e nekik lehetőséget arra, hogy ö, teljes mértékben kibontakozhassanak a munkaerőpiacon és a társadalom ö, egyéb tevékenységeiben is. Azon kívül versenyképességünket is fejlesztenünk kell, és gazdaságunk ellenálló képességét a különböző sokkok ellen az eurozónán belül különösen, és ö, új konvergenciára van szükségünk. Tulajdonképpen ezért hoztuk létre a szociális pillért. E, kirajzolódnak most már ennek a vonalai, most folynak a széleskörű konzultációk az európai szinten e, mindenhonnan érkező e, résztvevőkkel, érdekeltekkel és a szociális partnerekkel. Tudom, hogy önök is fognak Larsen úrral jövő hónapban egy eszmecserét tartani, és minden tagállamban ugyanúgy folynak a konzultációk, a bizottság is rendezvényeket szervez. Minden, Európa minden részébe el kell jusson, Európa minden fórumán meg kell, hogy jelenjen ez a kérdés. Nemzetközi szervezetekben is felmerül a kérdés, Davosban is beszéltünk a jövőről, az OECD-nél is, és az ILO szempontjából is fontos, ezért nagyon fontos, hogy átfogóan kezeljük a kérdést, hiszen közösek a problémáink, ezekre közös megoldásokat is kell találnunk az önök segítségével. Március 8-án jelentettem meg az 1996-os kiküldetési irányelv felülvizsgálatára való javaslatot, illetve azt kell meg, mondják azt, sokan azt mondják, hogy túlságosan gyorsan jelent meg ez a közlemény, van, aki azt mondja, hogy nem eléggé messze menő a ezzel foglalkozó jelentéstevők Morán Sartyé és Aljunk Hérius jelentéstevők hozzájárulásának nagyon örülök, és fontos szerepet fog játszani az Európai Parlament, amikor majd itt vitatják meg a javaslatokat. Mint tudják, a bizottság 14 indoklással ellátott véleményt kapott a nemzeti parlamentektől, és az elérhető 26-ból 22-t jelenti ezt a szavazat szintjén, ezért a sárga lapos határt elérték, ugye az minimálisan 19, és ez azt jelenti, hogy a belső piacot továbbra is támogatnunk kell egy olyan szabályrendszer alapján, amely világos, mindenkinek, mindenki, felé igazságos és megvalósítható gyakorlatban is. A javaslatok véleményünk szerint jól kiegyensúlyozottak, a szubszidiaritás elvének megfelelnek, de természetesen nagyon alaposan át fogjuk gondolni a parlamentek nekünk eljuttatott véleményeit is. Most tekintjük meg az indoklással ellátott véleményeket részleteikben. Természetesen nagyon sokféle vélemény érkezett, és majd ennek alapján fogunk együttműködve a bizottságban tovább lépni. Aztán a fogyatékossággal élők ügyében decemberben, tavaly decemberben jelentettem be, hogy lesz egy hozzáférési csomag, illetve egy ezzel kapcsolatos jogszabály. Nagyon jól haladtunk a szociális kérdésekkel foglalkozó munkacsoportban, az jelenlegi elnökségi alatt is. Még nincsen egyetértés, nincsen még javaslat, de a a nyilvános weboldalakról és az, azokhoz való hozzáférésről szóló jogszabály megjelenése után biztos vagyok benne, hogy a tanács majd az európai hozzáférési jogszabály témájában is tovább fog lépni és javaslatokkal fog élni. Önök szerepe itt szintén nagyon fontos, hiszen önök véleményt fognak alkotni, és további vitákat tudnak még folytatni, illetve tisztázásra szoruló kérdéseket tisztában tisztázni fognak. A fogyatékossággal élők témájában egyébként általánosságban Helga Stevens saját kezdeményezésű jelentését említeném meg, ugye a fogyatékossággal élőkről kell foglalkozni, vonatkozó ENSZ megállapodás, illetve az ENSZ CPRD bizottságáról szóló jelentés. Ez ugyanakkor mi egy fogyatékosságról szóló stratégiának a kidolgozásán is, kidolgozásával is foglalkozunk, amely kicsit húzódik, mert igen széles körű konzultációt tartottunk, és rengeteg reakció érkezett a kérdéseinkre. A jelenlegi foglalkozási egészségügyről szóló, munkahelyi egészségügyről szóló jogszabályokkal is foglalkozunk, és ezen belül a bizottság elkötelezettsége az, hogy védjük munkavállalóink egészségét. Novemberben elmondtam, hogy szeretnénk, szeretnénk a karcinogén és mutagén anyagokról szóló irányelvhez még több anyagot hozzáadni. Ezt most megtettük, javaslatot tettünk az irányelvvel kapcsolatban, még további 13 anyag megtiltására a munkahelyeken. Ennek megvalósítása azt eredményezi majd, hogy a foglalkozási ártalmak miatt fellépő rákos megbetegedések száma csökkenni fog, és ez a családoknak és a társadalmaknak egyaránt nagyon jó lesz. Azon kívül a kristályos szilikon vonatkozó jogszabályok is változnak legalábbis a munka folyamatok során fellépő szilikon szempontjából. Ugye vannak olyan vállalatok, amelyek a levegőben elterjedő szilikon ügyét jól szabályozzák, de ugyanakkor még mai napig is a szilikózis nevű betegség leg, legnagyobb leggyakoribb okozója ez az anyag, és mivel a bizottság szeretné a munkavállalók, többek között az építési szektorban dolgozók egészségét védeni, ezért a, a belélegezhető kristályos szilikon na kapcsolatos szabályok ügyét most itt előre fogjuk vinni, és nem állunk meg el itt, hanem további, esetleg a jövőben felmerülő kockázatokat is elemezni fogjuk, és a szükség, szükségeknek megfelelően módosítani fogjuk, hiszen a munkavállalóink egészsége prioritásaink élén található. Aztán a munkahelyi és a magánélet közötti egyensúlya is foglalkoztunk, a dolgozó szülők és gondozók kérdésével Aréna asszonynak köszönöm, hogy ezzel a témával foglalkozott, sőt reggel a szolgálataimmal pontosan erről cserélt eszmét a FEM bizottságon belül. Üdvözlöm, hogy ezen belül készített egy saját eh, kezdeményezésű jelentést is, és Blinkjevics Ute, valamint Zanuka jelentéstevő asszonyoknak sok sikert kívánok ahhoz, hogy véglegesítsék ezeket a dokumentumokat. Ahogy tudja, ez a kezd, tudják, ez a kezdeményezés az anyai, anyasági szabadságról szóló irányelv módosításával kapcsolatos. Tudunk, tudom, hogy az irányelv számunk, az önök számára nagyon fontos volt, de egy blokkolt javaslat, amely valószínűleg nem kerül elfogadására, elfogadásra, csak akadályozná az ügy előrevitelét, a dolgozó szülők ügyének előrevitelét, ezért most egy szélesebb körű javaslattal fogunk állni, amely a családok igényeinek megfelel, és olyan módon foglalja be a, magába az korábbi javaslatokat, amely a az akadályokat elhárítja a munkaerőpiacról, és legalább minimális védelmet nyújt a dolgozó szülőknek, illetve gondozóknak is. Kedves kollégák, tisztelt képviselők, ahogy a bevezetőmben is említettem, a folyamatos menekültválság az Európai Uniót és a tagállamokat egy teszt elé állította. Azonnali szükségletei vannak a menekülteknek, és ezért muszáj az aktív részvételüket támogatni a vendéglátó országban, főleg a munkaerőpiacra és a társadalomba történő integrációjukat tekintve. Természetesen az integráció tagállami kompetencia, ennek ellenére fontos szerepünk van nekünk is a támogatás és az ösztönzők tekintetében például a jó gyakorlatok cseréjét támogatva, azért, hogy minél korábbi integrációra sor kerülhessen, illetve az EU pénzalapokból is támogatást szerezhessenek a tagállamok. Az Európai Szociális Alap már nagyon sok sikeres integrációs programot támogat Európában. Az integráció támogatása a munkerőpiacon fontos, hogy párosodjon nyelvtanítással, oktatással, főleg a gyerekek esetében és a szakképzéssel. Az is nagyon fontos, hogy fölgyorsítsuk a képzettségek elfogadását, és támogassuk a hozzáférésüket a munkaerőpiachoz. Többféle képességű menekültek érkeznek, a gazdaságunkhoz hozzájárulhatnak, a jövőbeni kapacitások agendája tekintetében is gondoltunk arra, hogy a harmadik országokban szerzett képzettségeket el lehessen fogadni az Európai Unióban. Hogyha nem tudnak integrálódni a munkaerőpiacra és a társadalomba, annak sokkal nagyobb költségei lesznek. Átfogó politikai válaszra van szükség. Ez kulcsfontosságú, lehet, hogy kihívást jelent, de ugyanakkor egy lehetőség is, hogyha jól kezeljük. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! A jövőbeni a kapacitási agendával most nem fogok foglalkozni. Navracsis biztos úr egy hónap ezelőtt erről beszámolt. Az európai szemeszter múlt héten zárult le, és el is fogadtuk az ország specifikus ajánlásokat. Dobroszki elnökhelyettessel és Moszkovicsi biztos úrral június 14-én, vagyis három hét múlva fogunk egy csomagot közzétenni. Végül szeretném azt elmondani, hogy a szociális partnerek és az európai intézmények együttműködése nagyon fontos, és egy évvel a kezdeményezést követően az Európai Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament és a szociális partnerek teljesítettek egy sor konkrét cselekvés keretében. Az első állami konzultációt a szociális partnerekkel beindítottuk, ezt a szerződés 153-as cikke tartalmazza, 2015 áprilisában indult ez, és októberben a munka és a családi élet közti egyensúly témájában indult a hasonló kezdeményezés. Juncker úr, hogy mondta, a szociális piacgazdaság csak akkor tud működni, hogyha a szociális párbeszéd jól működik. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Juncker úr, az elnök úr megígérte, hogy ez a bizottság nagy teljesítményekre képes fontos területeken, azok a területek, amelyekkel önök foglalkoznak, fontosak. Úgyhogy minden állampolgárunk számára nagy eredményeket kívánunk felmutatni, ehhez szükségünk van az önök támogatására, azért, hogy a kezdeményezéseinket tovább tudjuk vinni, és nézek elébe a szoros együttműködésnek önökkel. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, köszönöm szépen. Kezdjük el a vitát. Az első körben a koordinátorok kapnak szót, vagy helyetteseik. Először Thomas Mann. Köszönöm szépen, biztos asszony. Úgy gondolom, világosá, világosan látható, milyen irányban kell haladjon az Európai Unió, hogyha nem akar, ők, hogy csorbuljanak a szociális jogok. Fontos tapasztalatokat szereztünk tagállamainkban, amelyek a menekültek integrációjában különféle teljesményeket nyújtanak. Egyes tagállamok semmiféle teljesményt nem felmutatni, mások jobbakat. Kérdés, hogy mennyit szeretnénk beruházni ebbe a dologba, mert meg kell próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Természetesen gondoskodni kell arról, hogy a menekülteket humánusan kezeljük, nem lehet magukra hagyni őket a, a sorsukkal, ugyanakkor ha elhelyezzük őket valahol, akkor csak humánus módon történhet, semmi másképpen. Ugyanakkor az is világosra tenni az emberek számára, hogy ezért nem fogjuk csorbítani a szociálpolitikai intézkedéseket. Van egy pár eléggé kalandos javaslat néhány tagállamban, melyben azt mondják, hogy egyes tagállamokban a viszonylag magas szociális ellátást csökkentenék, hogy az európai átlaghoz igazodjanak. Ez a legrosszabb, amit, amit tehetnénk. Nem szabad pénzügyokoknál fogva egy új politikai negatív dimenziót megnyitni, éppen az ellenkezőre kell tegyük. Az embereket tudatni kell, hogy nem hagyjuk őket magukra. Az ifjúsági garanciával van, foglalkoztatási politikában keményen kell harcolnunk az intézkedések javításáért. Ugyanakkor az intézkedések úgymond a régi állampolgárok polgárok számára nyújtott szolgáltatásokat nem lehet csorbítani, nem lehet magukra hagyni az állampolgárainkat. Legyenek azok bármilyen helyzetben munkanélküliek, fogyatékkal élők, vagy, vagy szegény dolgozók. Ez üzenet nagyon világosan meg kell fogalmazódjék. Egy második meglátás, néhányan jártunk a, a Szilícium völgyben, és ott láttuk, hogy a világ milyen dinamikusan fejlődik ott, és ott, hogy milyen nagyszerű teljesítményeket ünnepelnek, és hogy ők azt mondják ott, hogy aki gyenge, az maradjon, aki erős, az haladjon. Hát ez nem a mi témánk. Az is érdekes volt, hogy egyetemben, egyetemen jártunk, és ott a professzorokkal tárgyalvők azt mondták, ha lett volna, bárcsak lenne, lenne nálunk itt Amerikában egy európai szociális modell, mondták a professzorok. Látjuk, hogy mi a helyi értéke tehát a, a mi politikának. Igen, Persze a, a, a, a csúcs szereplők, a, a sikeresek a társadalomban nem szorulnak támogatásra, mert a szociális modell, a szociális piacgazdaság, a mi európai modellünk, amely különféle nemzeti sajátságokat is mutat, feltétlenül megőrzendő, és sokan iridlik ezt. Aztán, ami a menekülteket illeti, szerintem nem az a legfontosabb, hogy azt a nyelvet tanulják meg, amely államban élni kívánnak, hanem hogy az értékeket tanulják meg. Ez nem csak egy lista. Meg kell nézzük, hogy milyen értékek vannak voltak éppen, amiket felé közvetíteni akarunk, amiket a nap, mint nap mi magunk készesen veszünk sokszor. Tehát, hogyha ha menekült egy, egy, egy olyan országba érkezik, ahol lépésről lépésre tanulhatja meg, hogy milyen szerkezetben hogyan kell viselkedjen és éljen, az a járható út. Ezeket a tapasztalatokat úgy kell összegyűjteni, hogy a végén egy olyan társadalomat tudjunk létrehozni, ahol egyesek integrálódhatnak, mások megtanulhatják, hogyan kell élni, ha mások megint hazatérhetnek, ha akarnak. Ezt közösen kell megszervezzünk, ez lehet egy igazi európai hozzáadott érték, és ebben kérem a biztos asszony támogatását. Egyes elemeit ennek már nagyon világosan meg is fogalmazta. Köszönöm a szociálisták nevében Maria Joao Rodríguez asszony. Many thanks, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömre szolgál, hogy a biztos asszonyhoz szólhatok, nem csak a, ennek a szakbizottságnak a tagjaként, hanem mint az Európai Szociális Jogok pillérének az jelentéstevője. Tisztelt biztos asszony, ahogy ön nagyon jól tudja, az Európai Unió előtt ez a hatalmas válság áll, de ha az európai állampolgárok politikai támogatásában biztosak akarunk lenni, a tekintetben, hogy erősebb legyen a tehát ehhez nagyon fontos és alapvető, hogy erős legyen a szociális párbeszéd. Ezért az ön e munkája, a mi munkánk nagyon fontos az Európai Unió jövője szempontjából. Nagyra értékeljük az önök által végzett munkát, amióta beiktatták az új bizottságot. A szociális célok méltányosabb helyet kaptak a gazdasági témák között az európai szemeszterben. Az európai kezdeményezések finanszírozása felállt, intézkedéseket indítottak a hosszú távon munkanélkül emberek érdekében. És nemrég egy mobilitási csomagot indítottak, ami tartalmazza a kiküldetési irányel felülvizsgálatát is. Ezek fontos lépések voltak. Ezzel együtt úgy gondoljuk, hogy lényegesebb lépésekre van szükség, és ezért a szociális jogok európai pilléreiről folyó párbeszéd kulcsfontosságú. Mi úgy gondoljuk, hogy most az forog kockán, hogy az európai szociális modellünket frissíteni tudjuk-e, oly módon, hogy az új kihívásokat kezelni tudjuk, a globalizációra, a digitális reformra, az energia továbbításra gondolok, és biztosítanunk kell azt, hogy mindenféle dolgozó számíthat a szociális jogokon nyugvó alapokra. Másrészt veszélyes spirálba kerültünk, ami alássa a szociális standardjainkat. Az egységes piac miatt egyrészt, másrészt amiatt is, ahogy működik az euróvezet. Ezt le kell, hogy állítsuk. Nagyon veszélyes az európai szociális modell szempontjából mindez. Úgy gondoljuk, hogy a szociális jogok pilléreit úgy kell felállítani, úgy kell kialakítani, hogy a szociális konvergenciát újra tudjuk indítani az euróvezetben. Ez az európai szociális modell jövője szempontjából nagyon fontos, de az euróövezet jövője szempontjából is. Nem gondoljuk úgy, hogy fenntartható hosszú távon az euróövezet, hogyha az alapja nem a felfelé mutató szociális konvergencia. Ez azt jelenti egyúttal, hogy ezt a pillért úgy kell meghatározni, hogy először is felállítunk egy egyértelmű szociális standardlistát, amit minden dolgozó számára garantálunk. A munka fajtája folyamatosan változik, főleg a digitális reform miatt, digitális forradalom miatt. Másrészt az előregedési trendekkel is foglalkoznunk kell, méghozzá új módon, hogy befogadó, fenntartható jóléti rendszert alakítunk ki, és biztosítunk minden európai polgár számára. Ez a második fő kihívás. Mindez azt jelenti, hogy a rendszer fenntartásának a legjobb módja, hogyha a foglalkoztatást tudjuk fokozni. Ez a jóléti rendszerek fenntartásának alapfeltétele, és tovább kell lépnünk ezen a területen a képzések, az oktatási szint fokozásával, a élet, egy életen át tartó képzés támogatásával, valamint a munka és a családi élet egyensúlyának a támogatásával is azért, hogy kiegyensúlyozottabb legyen a munkaerőpiacon a nők és a férfiak részvétele. Nagyon sok kihívást jelent mindez. Egy olyan szociális pillér fölállítása, amely az európai szociális modellnek az alapja úgy gondoljuk, hogy egy pillér az pillér kell, hogy legyen, vagyis olyan eszközökön kell, hogy alapuljon, melyeknek kötelező hatása van. Egyébként nem pillér. Fontos, hogy az Európai Monetárius Unió fejlesztése kiegyensúlyozottabb legyen, illetve maga az Európai Unió jövője kiegyensúlyozottabb legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még egyszer figyelem, figyelmeztetnék arra, hogy a koordinátokkal megbeszélt felszólási adó két perc. Eddig nagy lelkű voltam, de ezután nem leszek az. Akkor Antél megint a szó. Köszönöm. Nagyon nagy köszönet illeti Marian tyson azért, mert eljött hozzánk, és ellátott minket információval. Osztom azt az aggodalmat, hogy egyre Eh, hogyha egyre nőnek majd a munkanélküliségi ráták, akkor nem tudjuk ezeket többé visszaszorítani. Tehát mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a KKV-k, amelyek a munkahelyek 85%-át adják, folytat a működésüket és növekedést tudnak generálni, valamint azt, hogy minden európai gazdaság hozzá tud járulni a globális gazdasághoz. Két témát szeretnék említeni. Az egyik az a kiküldetési irányelv tervezett felülvizsgálata. Biztos asszony is említette az indoklással ellátott véleményeket. Nagyon örülök annak, hogy elkezdték a vélemények elemzését. Azok az országok, amelyek felmutatták a sárgalapot, Dánia kivételével mind Kelet-Európában vannak. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megőrizzük az európai országok egységét. Nem szeretnénk olyan javaslatokkal élni, amelyek azt jelentenék, hogy a keleti országok most a nyugatiak ellen kellene, hogy forduljanak ebben a játszmában. Nagyon fontos, hogy a bizottság megfogadja ezeket a megjegyzéseket, és megértse a felmerült aggodalmakat, mielőtt további lépéseket tenne. És <clears throat> még nagyon röviden azt is el szeretném mondani, én voltam az, azon sok képviselők egyike, hogy várnunk kellene az érvényes, a végrehajtási irányelvvel a felülvizsgálatig, és ezt azt látjuk, hogy nem függenek ezek össze, illetve a bizottság is utal például az egységes weboldalra, amely a 2014-es irányelv része. Tehát még a, a, a javaslatok sem függenek össze megfelelőképpen. Engem aggaszt ez a sebesség. Én úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne várni. Van egy másik terület, amelyre kapcsolatban kérdést szeretnék föltenni. Az OS közösségi joganyag, a nyílt, nyílt konzultációról szóló joganyag felülvizsgálata. Szeretném tudni, hogy hol tartunk e, ebben, különösen a e, jobb jogalkotás szempontjából hiszen nagyon fontos lenne, hogyha a szabályozó ellenőrzési bizottság megfelelően független és átlátható lenne, és hogyha ezzel kapcsolatban lenne egy munkadokumentum. Úgy tűnik, hogy az átláthatóság még egyelőre nincsen meg, úgy tűnik, hogy a partnereink nem látták még a bizottság ezzel kapcsolatos munkadokumentumát, csak az ellenőrző bizottságé. Szeretnénk ezért tudni, hogy a tagállamokban működő érdekeltek el a bizottság, hogy veszi fel a kapcsolatot annak érdekében, hogy tudjuk, hogy olyan szabályok születnek, amelyeket aztán is lehet tartani, és amelyek hatékonyak is. Köszönöm szépen. Sztiliotis képviselő. Köszönöm, elnök úr. Nagy örömünkre szolgál, hogy a biztos asszony ellátogatott a szakbizottsági ülésünkre üdvözöljük Önt, őszintén kell, hogy legyünk, amikor ezekről a témákról beszélünk, amelyek a mindennapi életünket érinti. Úgy látom, hogy a bizottság a foglalkoztatás vagy szociális politika tekintetében 2016-os szinten nem igazán áll a helyzet magaslatán. A tagállamok nem bíznak a bizottságban, például a kiküldetési irányel felülvizsgálata tekintetében. Sárgalapot adnak a bizottságnak a szociális rendszerek jelentősen eltérnek, és amit meg tudunk állapítani az az, hogy folyamatosak a problémák. Továbbá azt is meg kell, hogy állapítsuk, hogy a szociális állam nem sikeres. Dél-Európában gyakorlatilag négy dolgozóból egy a szegénységi küszöb alatt él, több mint 80 százalék, és vannak olyan országok, ahol az erővezethez tartozó országok, de akár Németországban is vannak olyan emberek, akik kénytelenek eltávozni. Fiatalokról van szó, akik a saját hazájukban munkanélküliek, és muszáj elhagyniuk a hazájukat azért, hogy máshova menjenek dolgozni, ahol jelentősebb a fejlődés. A baloldal részéről mi kitartunk a pozíciónk mellett. Azonos fizetést kell biztosítani a dolgozónak, hogyha kiküldetésben dolgozik, és garantálni kell a szociális jogaikat is a kiküldött dolgozóknak, mint ahogy ez a származási országban is érvényes. Továbbá a szociális védelmet biztosítani kell, valamint a méltó munkakörülményeket. És egy konkrét kérdésem is van, biztos asszony. A bizottságnak mi a szándéka, hogyan kívánja garantálni a kiküldött dolgozók szociális jogait, hogy ezeket tiszteletben tartsák. Az irányel felülvizsgálata során ezt hogy kívánják kezelni? Második kérdésem. A bizottság hogy kívánja garantálni a dolgozók jogát, a szakmai mobilitási csomag keretében. Köszönöm. Ezer elnézést kérek már, asszony. A kaotikus fejezésem alapján kevertem össze a neveket, nem egyfajta óhajt, titkos óhajt fejeztem ki. Marian Harkinnek ez volna a szó a görög képviselő előtt, most ezt erre ütöm ezt a sorbát. Köszönöm, semmi gond ezzel. Azt hittem, hogy rózsaszín zakomban eléggé feltűnő vagyok, de látszik nem. Üdvözlöm, ön biztos asszony! Szeretnék kommentálni néhány gondolatát. Az Európa, a szociális jogok európai pilléréről beszélt, az a célja, hogy a, a munkavállalókat védjük. A digitális gazdaságban, a, a megosztó gazdaságban, vagy a gig gazdaságban, ahogy nevezzük, most tudjuk, hogy a munkavállalók jogai sérülhetnek. Igen, sokat beszélnek, beszélünk a rugalmasságról és a, a független munkavállalásról, ez lehet, hogy jó bizonyos körülmények között, ám nagyon sok munkavállaló számára, már nagyon, akik már nagyon se, alacsony bért kapnak, és nincs igazi TB védelmük, nincsen igazi ö, nyugdíjuk. Jól tudja, hogy sokan vannak ilyenek. Azt akarom tehát mondani, hogy a szociális jogok pillére meg kell védje azokat, ezeket a dolgozókat, és a keretbe bele kell foglalni ezeket a, a, a nem védett munkahelyeken dolgozókat is. Még egy gondoltam, mert nagyon fontos az ALDE számára, hogy az egyenlőtlenséget vizsgálva, abból a perspektívából nézhetjük, hogyan akadályozza mindezek a gazdasági növekedést és helyreállást. A zöld könyv is elemzi ezt a helyzetet, amely alapján aztán politikai döntéseket hozunk mondtak, hogy a New Skills agendáról nem beszél most, ez rendben van, de azért röviden említeném, mert fontos pártom számára, az ALDE számára. Koordinál párbeszédre van szükség a tagállam, tagállamok és a munkaerőpiaci szereplők, oktatási szervezetek, vállalkozók között, hogy megfelelő hangsúlyt kapjon elsősorban az, hogy a jövőbeli várható szakismeretekre kapjon hangsúlyt, a, mondta, beszélt a hozzáférési jogszabályról, az Accessibility Act-ről, jogszabálycsomagról. Remélem, hogy lesz ebben végül is megállapodás, mert igen nagy szükség van arra, hogy építsünk arra a munkára, ami a közszektorbeli weboldalak hozzáférhetőségében kifejtése került. Utolsó gondolatom a kiküldött munkavállalókra vonatkozó szabályozásról szól. Egyes tagállamok mi mondottat nem mentek elég messzire, mások talán túl messzire mentek. Úgy tűnik nekem, hogy az ellenvetések arra koncentrálódnak, hogy a kollektív munkavállalói munka, kollektív szerződések hatája okoz problémát a kiküldött munkavállalók ügyében. Emlékeztem önt, hogy Bulgária például üdvözölte azt, hogy egyenlő munkát, egyenlő bért szeretne elérni, ám ezt nem administratív eszközökkel kellene elérni. Persze az értelmezőben vannak különbségek, Ám érdekes volna látni, hogy mit mondanak a dánok például ezzel kapcsolatban, még tíz másodperc. A jelenleg irányelvben a fizetést a tagállami gyakorlat alapján számolják ilyen nem a revízió alállat irányelv alapján. Jelenleg két, van két mondat, amely az eredeti irányban benne van, a, a, a megújítottban nem. Jól van, ha belekerülne, mert nagy különbséget hoz a bizottság vajon vizsgálja ezt munka alapként. Végül pedig egyetértek McIntyre asszonynal, támogatom ebbeli nézetét. Nem lehet a kelet és nyugat között határvonalat húzni, meg kell találjuk az együttműködés módját. Dankeschön, jetzt Köszönöm szépen, Heri Ránke a zöldök nevében. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony, hogy eljött, és így tudjuk folytatni nagyon hasznos eszmecserénket, amit már a múltban is lefolytattunk. Néhány pontos kérdésem van, de ez előtt szeretnék csatlakozni ahhoz, amit az előttem szólom mondott. Úgy gondolom, hogy amit most látunk az Európai Unióban, az az, hogy a nacionalista, sovinista, autoriter irányzatok teret nyelnek, és nem csak a minoritások, nem csak a kisebbségek ellen, az iszlámok, a szexuális kisebbségek vagy menekültek ellen lépnek föl, hanem nagyon gyakran olyan témákkal állnak elő, amelyek részben megalapozottak, és méghozzá itt arról van szó, hogy egyenlőtlenségek vannak az Európai Unióban, és az egyenlőtlenségi kérdésekre az Európai Unió nem ad választ. Az önök szerepe ebben a témában rendkívül fontos. Erős javaslatokra van szükségünk az Európai Bizottság részéről, főleg azon a területen, hogy hogyan tudnánk harcolni az Európai Unióban az egyenlőtlenségek ellen. A szociális pillér témájához is szeretnék hozzászólni. Számomra ez nem csak egy gyűjteménye mindannak, amit egyébként is megteszünk. Itt egy elképzelésre van szükség, hogy hogyan gondoljuk, hogy a szociális jogokat tiszteletben le- lehet tartani az Európai Unióban, milyen hozzáadott értéket tud biztosítani az Európai Unió az európai társadalmak számára, hogy az egyenlőség az erősebb legyen. És ez hiányzik. Az Európai Bizottság megközelítése befogadó, de Azért ezt még az ön részéről, más biztosak részéről erősen ki kell egészíteni azért, hogy valóban sikeres lehessen, és hogy valóban választ tudjunk adni a soviniszta és nacionalista mozgalmakra itt az Európai Unióban. Konkrét kérdéseim az a kapcsolatban, amit mondott. A kiküldetési irányelv az egyik legfontosabb vita lesz a következő hetekben és hónapokban. Támogatnám azt, hogy harcolni kell egy kelet-nyugati megosztottság ellen ebben a vitában. És szeretném megkérdezni, hogy a bizottság mit tervez? Hogy tud hangot adni nem csak a nemzeti parlamenteknek, amelyek támogatják ezt az eljárást, hanem azoknak is, akik nem támogatják, és hogyan tudja megadni a szót azoknak a dolgozóknak, akiket más európai országokban kihasználnak, kizsákmányolnak, pontosan a kiküldetés irányelv hiányosságai miatt milyen határidőket terveznek most, milyen ütemtervet terveznek. Tudjuk, hogy sok vita folyt arról, hogy a javaslat mikor fog konkrétá válni, mi a tervük most. frakcióm számára egy fontos kérdés. Elő kell, hogy lépjünk a európai munkaerőpiac tekintetében. Mit terveznek a zöld foglalkoztatási ütemtervel? Van-e vala, tud-e esetleg betekintést adni az ottani ütemtervre vonatkozóan, és a bizottság hogy kívánja ezt előrevinni? A parlament jó munkát végzett, és kérdezem, hogy használni tudják-e a parlamenti eredményeket. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen, Laura Ágyia, FDD. Grazie, President. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni a biztos asszonyt a szociális modell, amit az Európai Unió kínál, az megfelel az állampolgároknak? Ez volt a kérdése. Nem. Görögország ezt emblematikus módon mutatja, hogy Európa nem tudja teljesíteni a szociális célokat. 500 ezer gyerek él abszolút szegénységben Görögországban, nem hiszem, hogy ha ez igaz, akkor egy megfelelő kiegyensúlyozott modellről beszélhetnénk. Gyakorlatilag a túlélési harcról kell, hogy beszéljünk. Úgy gondolom a bizottságnak be kell bizonyítania a bátorságát, és kevesebbet kéne beszélnie. Amikor ajánlási csomagokról beszélnek, országspecifikus ajánlásokról, amit ön és a kollégák és Moszkovicsi és más biztosok állítanak össze, akkor félek. Félek, mert tudom, hogy aztán mi lesz az országok sorsa. Strukturális reformok, könnyek, vér és a szociális helyzet romlása, nem csak a munkanélküliség fokozása, hanem olyan szegénységi szint kreálása, ami a második világháborút követően soha nem volt látható Európában. Ezért bátor döntéseket várok a bizottságtól, fontos döntéseket. Ez a feladatunk, ez a bizottság kötelezettsége. Juncker elnök úr biztos nagy eredményeket fog elérni de kis hatékony projektekben kéne, hogy gondolkozzon, ami több millió európai embert ki tud húzni a szegénységből, a nyomorból, olyan embereket, akik ma a megélhetésükért, a fölmaradásukért küzdenek. Ez a mi feladatunk, ez az önök feladata. Úgyhogy remélem, hogy a mandátumom lejártáig, az alatt az idő alatt, amíg itt vagyok a parlamenttel, tudok önnel beszélni, és a végén azt mondhatjuk, hogy elértük ezt a célt. Húzzuk ki a szegénységből azokat az európai polgárokat, akik ma ebben a szegénységben élnek. Mate. Köszönöm szépen, Máté úr. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani Tiszen biztos asszonynak. Nagyon köszönöm, hogy elmagyarázza nekünk ma délután ezt a témát, azokat a prioritásokat, azt a hat prioritást, ami 2006-2017-es időszakra érvényes. A célokkal itt a parlamentben mindenki egyetért. Egyetemű, hogy fontos a fogyatékossággal élők számára a akadálymentesítés, a hozzáférés, a munkahelyi biztonság garantálása a dolgozók számára, az egyetemi prioritás. És úgy gondolom, hogy a tagállamok számára fontosak ezek az irányelvek. Ugyanakkor Tiszen asszony, nagyon örülök, hogy meghallgat minket. Négy prioritás azért kimaradt. Az első, a szociális jogok és a szociális karta, amit ön rendszeresen emleget, és a konvergencia, a szociális konvergencia, ez egyetemű cél, és úgy gondolom, hogy itt nyitott ajtókra találunk. De azért ne felejtsék el, hogy az önök a Európája túl gyorsan növekedett, 28 tagállam, és még itt az ajtó előtt állnak a többiek. Hát itt nagyon nehéz lesz ezt a konvergenciát elérni. És úgy gondolom, hogy sajnos ez a lefelé irányba fog megvalósulni. A gazdagság megosztása ugye 20-30 évvel ezelőtt a gazdaságot osztottuk meg, ma pedig a nyomot osztjuk meg, és Görögországot említhetjük, de más országokat is említhetünk. A következő érdekes cél a kiküldetési irányelv módosítása emlékeztetett minket, hogy ez egy 96-os irányelv. Az irányelvnek a hatása egyértelmű. Ugyanakkor biztos asszony hozzáteszi azt, hogy garantálni kívánja a személyek a javak és a szolgáltatások szabad mozgását, és hogy nagyon fontos az olyan számára a dolgozók mobilitása. Az Európai Unióban ugyanakkor az összes ország a, dömping, a szociális dömpingtől szenved, úgyhogy itt sem sikeresek. Következő negyedik prioritás. A férfiak és nők egyen joga 3 perc 30 másodpercig fog beszélni, mint a többiek, elnök úr. A nők egyenjogúsága a munkában Hát nagyon gyönyörű dolgokat mondott. A gyerekek oktatásának a hátránya. Hát majd a nagyszülők, vagy ki tudja, ki fog vigyázni a gyerekekre, vagy ott lesznek majd az utcán, vagy lehet, hogy az ISIS fog rájuk vigyázni. Hogyan lehet ezt megmagyarázni? lesz egy olyan generáció, akiknek a képzettsége alacsonyabb szintű lesz. Aztán pedig a munkaerőpiaci integrációja a menekülteknek a, már most is több mint 100 milliós munkanélküliek hátrányára fog ez történni? Biztos asszony, ön folyamatosan tűz, benzint tűnt a tűzre, és továbbra sem sikeres az ön cselekvése, az ön tevékenysége. Köszönöm. No, ezzel zártuk a koordinátorok körét. Szeretném bejelenteni, hogy a két perces szabályt feltétlenül be kell tartani a következő körben. 12 szabadottsági tag van listán most hozzászólásra, maximum két percben, 24 percünk lesz így akkor, és akkor adunk időt biztos asszonynak is, hogy reflektáljon a felvetésekre. Elizabeth Moransak ki a következő. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretném hangsúlyozni, hogy támogatjuk biztos asszony a munkája során. Valójában egyértelmű a helyzet. Nem a szociális témákkal kezdtük építeni Európát, de ma sokkal több szociális Európát vár tőlünk mindenki. És pontosan ez az a téma, amivel foglalkozunk. Gyorsabban kell, hogy cselekedjünk azért, hogy ezt a szociális Európát építsük. És az állampolgárok pont ezt várják tőlünk. A kiküldetési irányelv felülvizsgálatának a megnyitásával a közös, közös célunk lesz, és én értem, hogy vannak olyan frakciók, amelyek számára fontos a polgárok, a dolgozók szabad mozgása, és egy szociális alap felállítása. A kiküldetési irányelv ennek a szociális alapnak a része. Biztos asszony, remélem hogy a sárga kártyás eljárást a lehető leghamarabb rendbe lehet tenni, kezelni lehet. A parlament szintjén elvégezzük a munkánkat pozitív, konstruktív hozzáállással, független módon. Az eljárás igazából a bizottságra tartozik. Másrészt a konvergencia építéséről szeretnék szólni, a szociális konvergenciáról. 20 év elteltével felül kell vizsgálni az irányelvet, ez egyértelmű, célzott módon, kiegyensúlyozott módon. Nem arról van szó, hogy szakadékot kell ki, hogy kialakítsunk a politikai pártok között például, Egyáltalán nem szeretnék egy ilyen helyzetet. Olyan országokról van szó, amelyek történelmileg, politikailag mm, más véleményen vannak. Mindez csak akkor fog megvalósulni, elnök úr, hogyha támogatni tudjuk a KKV-k dinamikáját, hiszen a KKV-k azok, amelyek foglalkoztatást biztosítanak, az európai szinten az új munkahelyek 82%-át kkv biztosítják. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Georgi Pirinszki a szó. Köszönöm, elnök úr. Két kérdésem lesz a két percre. Biztos asszony, az első kérdésem a több éves pénzügyi keretre felülvizsgálatával lesz kapcsolatos. Azt mondta, hogy nem folytathatjuk a szokásos módon a munkát, hogy mi a vélemény a bizottság jelenlegi javaslatáról, hiszen azok a, a javaslatok, amelyeket ön és a kollégái tettek, azoknak alapján a szociális pillér csak jó szándék és kívánság marad, hogyha nem támogatjuk meg megfelelő megfelelő rendszerekkel és megfelelő pénzzel. Én azt hiszem, biztos asszony, hogy teljesen világossá vált, hogy nem lehet egyedül egy magában elintézni ezt az ügyet, hanem a gazdasági, szociális és területi kohézió szükséges ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Egyébként a jelenlegi gazdasági helyzetben ö, <clears throat> ugyanilyen mennyiségű sárgalap fog majd megjelenni hogy Rodriguez kolléganőnk is elmondta, a munkahelyteremtés, a, munka, a foglalkoztatás ösztönzése ezekben a legsúlyosabban érintett régiókban nagyon fontos. Második kérdésem. Ugye sikeresen dolgoztam az árnyék előadóimmal és a biztos bizottság dolgozóival is, a platformmal kapcsolatos ügyön, és májusban lesz, május 20-én lesz az egy e, első ülése ennek a be nem jelentett munkán, munkával kapcsolatos foglalkozó platformnak, és a Ugye azt is javasolták, hogy a be nem jelentett munkát igyekezzünk bejelentett munkává váltani, illetve munkává változtatni, az erre vonatkozó és a más irányú intézkedések körül, között, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedésekkel mit tud mondani? nem sikerült a két perc. Agnes Jungéri. Eh, Köszönöm szépen, úr, hat ragadja meg az alkalmat, hogy hollandul beszéljek, és hagyd kezdjem azzal, hogy a mai újságban volt egy interjú a Kranban olyan emberekkel, akik a szabályokat méltánytalannak tartják, és ez idézet lehetne a biztos asszony mondandójából, bár Amsterdamban hangzott el, ami az újságban állt, és meg Brüsszelben. Teljesen egyetértek azzal, hogy eh, vele, eh, hogy a, ha az emberek a szabályokat eh, nem találják fernek, ez bizony azzal kockázatot jelenti, hogy a, a kohézió az Európai Unióban és a hitelesség tovább csorbul. Azért kell ezzel foglalkoznunk, mert így több ember véleményét is azt hiszem visszhangzom a parlamentben, és ez hozzá kapcsolódik az a munka is, ami a kiküldött munkaerőre vonatkozó irányelv továbbfejlesztését illeti. Jól tudom persze, hogy meg kell vizsgálnunk a, a vonatkozó levelet, illetve a választ, és remélem, és, ö, hogy tovább viszi ezt a kezdeményezést, és azt gondolom, ha legjobb, hogyha tovább visszük ezt a kezdeményezést, mert ez a módja annak, hogy a méltánytalan versenyt kiküszöböljük a munkahelyeken és a vállalatok között, olyan szabályokat létrehozva, amelyek egyrészt a versenyképességet megőrizni, másrészt olyan méltányos rendszert fenntartani, amely elfogadható. Tudom, hogy leárt az időn, de még egy kérdésem volna. Mit mondunk azoknak az embereknek, akik elvesztették a munkájukat, munkájukat és azt várják, hogy egy olyan szabályozás jön létre, amely minden munkavállaló egyformán érvényes a közlekedésben is. No, akkor most jön Blinkevics Jutják képviselő. Köszönöm szépen. biz biztos asszony, hogy eljött az ülésünkre. Két kérdésem volna. Először is. A múlt héten a bizottság bejelentett egy ajánlást a tagállamoknak címezve. Ebben a bizottság hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem hajtják végre a 2013-as ajánlásokat, amelyek a gyermekek bevaló befektetéseket irányozta elő, a gyermekszegénység növekszik, és növekedett azóta az európai tagállamokban. Ma 27 millió gyermek szenved a szegénységtől Európában. Ez még egyszer igazolja, mutatja azt, hogy a tagállamok úgy tűnik nem tudnak sikeresen fellépni a gyermekszegénység jelensége ellen. Biztos asszony, öntől kérdem, önt kérem arra, hogy elemezze azt a kérésünket, amelyet már többször beterjesztettünk a bizottság elé, a gyermekgarancia konkrét eszközét irányoznánk elő, ami a gyermekszegénység elleni fellépés hatékony eszköze lehetne. Most, hogy a több éves pénzügyi keretet vizsgáljuk, jó alkalom volna arra, hogy konkrét eszközt hozzunk létre a gyermek szegénység ellen, külön költségvetési előirányzattal az Európai Parlament még ebben a ciklusban a bizottsággal együtt fel kell vállalja ezt az ügyet, különben tovább szenvednek a gyerekek a szegénységtől. A második kérdés, említett már a munka és a, a magánélet közötti egyensúly fontosságát. Volt majd gyűlése a foglalkoztatás és a nőjogi bizottságnak, és ott több nagyon fontos gondolat is elhangzott, köszönet a részvételért azoknak, akik ott voltak. Innen adódik a kérdés. A bizottság mikor tervezi a bejelenteni a szociális partnerekkel való konzultáció második körét? Mikor tervezik bejelenteni a jogalkotás, jogalkotási intézkedések csomagját? Köszönöm szépen, Evelyn Jégnár. Köszönöm a szót. Ön azt nagyon gyakor, gyakran azt mondja, hogy munkajog, munkavállalói jog és egyéb területen nagyon nagyok a különbségek az európai országok között. Ausztri, Ausztriából jöttem, és természetesen tudom, hogy mennyire nagyok ezek a különbségek. De mit tudok mondani azoknak a munkavállalóknak, <clears throat> akik azt kérdezik, hogy hogy tudják, úgy, hogy tudják a munkavállalók, akik kollektív megállapodás szerint kapják a fizetésüket, hogy tudjaknak megélni, amikor tudják, hogy nagyon sokszor a, az igazolásokkal, stb. kell csalnak, és ezért nem nincsenek meg azok a megfelelő szociális biztosítások, amikre szükség van. Ezt mindenki tudja, és annak ellenére, hogy végrehajtási irányelv is létezik erről, nem léteznek megfelelő ellenőrzések. Nagyon fontos, hogy ezen a téren legyen javulás, és az adott eh, vonatkozó irányelvet eh, javítsuk, ugyanis eh, hát nem tudunk mit mondani azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy miféle Európa az, ahol a legalacsonyabb körül feltételekre csökkentjük a munkavállalók ilyesfajta biztonságát. Eindruckt. Danke. Na hát ez nagyon jó, rövid volt. Köszönöm szépen, hogy betartotta a felszólalási időt. Maria Réna a következő. Köszönöm, és köszönöm a magyarázatokat. Két konkrét témával szeretnék foglalkozni, ezekről is már volt szó. Az első, az az elképzelése, hogy modern szociális védelmet kell kialakítanunk. Csatlakoznék Blinkevicsi kollégámhoz, a gyermekszegénység témájához. Egy modern szociális védelem, amely 26 millió gyerekekkel nem foglalkozik, ez elfogadhatatlan. A modern szociális védelem lehetőséget kell biztosítson arra, hogy harcoljunk az ellen, ami ma Európában elfogadhatatlan. Második kérdésem a kiküldetési irányelvvel kapcsolatos. Egyáltalán nem értek egyet azzal, amit a kollégánk mondott, hogy még várni kell. A 96-os irányelv célja a dolgozók védelme volt. Ma viszont pontosan a dolgozók kizsákmányolására használják ki. Úgy kerülik meg a szabályokat, amely szabályoknak az eredeti célja a védelem volt, hogy ezt muszáj megváltoztatni, és nem a dolgozók mobilitása ellenében, hanem a mobilitása érdekében kell, hogy módosítsuk az irányelvet. Pontosan azért, hogy minden dolgozó fogadja el a mobilitást, és ezeket a dolgozókat valóban védelemmel lássuk el. Itt nem bal, jobb, kelet, nyugati szakadékról van szó. A szakadék azok között van, akik szeretnének méltó munkakörülményeket, és azok, akik szinte rabszolgasba akarják sodorni a dolgozókat. És Európa nem lehet a rabszolgaság területe. Dankeschön. Köszönöm szépen, Anne Sander. Si, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony, szeretném üdvözölni az ön által végzett munkát. Látom, hogy mindig keresi az egyensúlyt, az erős gazdaság, munkahelyteremtő gazdaság és a szociális alapok közötti egyensúlyt keresi mindig, ami minden állampolgárunk számára fontos. Több témával kapcsolatban föltettek kérdést a kollégák én egy egész konkrét témára szeretnék rákérdezni. Megszavaztunk egy véleményt, illetve most fogunk megszavazni a mai ülésünkön egy véleményt. Ennek a témája a vidéken és a mezőgazdaságban foglalkoztatott munkaerő, munkakörülményére foglalkozik. Válság érvényes és elszegényesedés kizsákmányolás nagyon sok területen, nagyon sok hiányosság merül fel, van, ami persze bizonyos tagállamokban erősebben jelentkezik. Ezzel kapcsolatban biztos hogy szeretném megkérdezni, hogy a bizottság terveze egy konkrét munkát a tekintetben, hogy megvizsgálja, hogy milyen szociális hatásai vannak, milyen foglalkoztatási hatásai vannak a legújabb fejleményeknek, milyen munkahelyek szűnnek meg, hogyan lehet ezt mennyiségben megfogalmazni. A mezőgazdaságban egyrészt, de hasonlóan más szektorokban is, hiszen a mezőgazdasági munkahelyek közvetett módon újabb munkahelyeket teremtenek. Köszönöm. Danke sehr. Köszönöm szépen, Guillaume Balázs. Madame la Kommissarin, die drei Frauen vorher. Unter zwei Minuten. De két perc alatt kérem, hogy két percnél többet beszéljem. Madame le commissaire... Biztos asszony, önhöz fordulok. Csatlakoznék az előttem szólóhoz, ugye elhangzanak bizonyos hangok az európai építéssel kapcsolatban, az egyes országokban. Sajnos mikrofonon kívül beszél az előadó. Non. Attendo, ah, est-ce que nous avons euh, entendu à quel point Dominique Martin, le représentant... Dominique Martin, a Front National képviselője, mennyire megosztó, hiszen amit ő képvisel, ugye Európa ellenes gondolatokat lehet, hogy sikeres lesz és nyerni fog. A kérdés az, hogy vannak közöttünk olyanok, akik a mozgás szabadságát összekapcsolják a szociális értékekkel, és van, aki nem így gondolja. Hasonló szociális szabályok nélkül, hogyha nincs szabad mozgás, akkor eh, vagyis a szabad mozgáshoz szükségesek a közös eh, egységes szociális szabályok is, és pontosan ez hiányzik most. Nem a mozgásszabadsága hiányzik, hanem a közös szociális szabályok hiányoznak és emiatt utasítják el az emberek a mozgásszabadságát. Tiszen asszony, szeretném elmondani önnek, hogy a javaslatával kapcsolatban komoly javaslatokról van szó. Én szeretném kérni, hogy hallgassanak meg mindenkit, kövessék a kompromisszumos elvet, de azért az általános európai célokat kövessék. Köszönöm. Danke. Toll. Köszönöm. Nagyszerű. Marita Uszkog. Eh, tack fru kommissionär för att ni är här och tack för en introduktion. Köszönöm szépen. biztos eh, biztos asszony, nagyon szépen köszönöm a bevezetőjét, a beszédét, amely valóban nagyon eh, sok pontot érintett, olyan témákat, amelyeken valóban alaposan el kell gondolkodnunk. Rendkívül fontos, hogy a kiküldetési irányelvvel foglalkozzunk. De a döntés előtt nagyon fontos bevonni az érdekelteket, hiszen hogyha jövőben is működő jó jogszabályt akarunk kialakítani, akkor őket mindenképpen be kell vonni a vitába. Tudjuk, hogy a szociális partnerek egyre, még, még mindig nagyon rossz érzésekkel fordulnak ezekhez. Hallottunk egy csomó példát er, erre, úgyhogy jó lenne, hogyha ezeket meg tudnánk szüntetni. A munkakörülmények kérdésében is igen sok fontos pontot említett biztos asszony, de ezzel kapcsolatban is az a legfontosabb, hogy a szociális partnereket kezdettől fogva bevonjuk a vitába. Nagyon nagyra értékeli a szocialista frakció a munkáját. Köszönöm. Köszönöm szépen, Helga Steven, szia szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, és persze Tyson asszony, önnek is köszönet. Néhány kérdésem volna, amelyeket feltennék. Először is szeretném megköszönni a szociális dömping ellentett kijelentéseit, ezekkel teljes mértékben egyetértek. Az egyenlő munkát egyenlő bér elv alapján, amely ön hogyan látja ennek az elvnek a tényleges érvényesülését? Például, hogyha egy belga mondjuk Magyarországra utazik és ott dolgozik, vajon ott a magyarországi vagy a belgiumi munkakörülmények, illetve munkavégzési szabályok érvényesülnek rá. És hogyha, mert ugye Magyarországon alacsonyabb a bér, mint Belgiumban, vajon az ottani szabályokat kell kövesse a belga munkavállalót ebben a példában, vagy a belgákat is? 20, egy 24 hónapos időszakra vonatkozó szerződés átmenetének minősül-e, vagy lehetne 6 hónapos, mert 6 hónapos időszakra vonatkozó az valóban definitíve átmenetinek tekinthető. 24 hónapos esetében kérdés, és a tagállamok milyen rugalmasságot kaphatnak ennek értelmezésében? Hogyan lehetett meghatározni ezeket az időszakokat? Ami pedig a társadalombiztonsági, vagy munkabiztonsági szabályokat illeti, a társadalombiztonsági szabályok összeigazítására volna szükség a munkavállaló országában ha mondjuk valaki Csehországból Bulg- uh, Belgiumba kerül kiküldésre, akkor a társadalombiztosítási befizetéseket hol lesz közli? A származási országában, vagy a munkavállalás országában? Milyen tarifák és milyen időszakok érvényesülnek ennek rendezésében? Ezeket szeretném pontosabban megtudni. Köszönöm. Thank you. Thank you, Köszönöm szépen, Guterres Prieto képviselő. Presidente, señora comisaria, no. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos asszony. Nem tudom, hogy eh, tudja-e, bár gondolom igen, hogy nagyon nagy a felelőssége amikor az osztrák választások, tegnapi választások, vagy tegnap láttuk ugye a választások eredményét, és azt láttuk, hogy mennyire előre tört a jobb, de általában Európára ez igaz, és látjuk, hogy ugye a foglalkoztatási problémák, az egyenlőtlenségek, az eh, szociális emargináció, ezek az okai annak, hogy eh, előretör a szélsőséges politika, és az európai politikát okolják mindezekért a problémákért. Önöknek és önnek konkrétan nagyon fontos feladata van, és ez az ön feladata többek között az is, hogy a populizmus ellen fellépjünk itt Európában. Amikor nemzeti szinten vizsgáljuk a dolgokat, akkor Látjuk, hogy az Európai Bizottsági politikák léteznek, például ajánlások a szociális kirekesztettség felszámolása érdekében, vagy bérpolitika a szegénység felszámolásának érdekében. A nemzeti reformprogramokban is ugye szerepelnek ezek a problémák, ezeknek a felszámolása. Azon problémákról van szó, amelyek a szélsőségesek előretörését alátámasztják vannak belső piacsal foglalkozó biztosok, akik például a pénzügyi szolgáltatások hordozhatóságáról beszélnek, például egyik tagállamban a másikban nyugdíjogosultságot át lehet vinni. De a például a munkanélküli segélyel, a szociális támogatások, ezt meg lehet tenni? Ki lehetne alakítani a szociális jogok hordozhatóságát? Ki tudnánk alakítani egy olyan Európai Uniót, ahol az ön kollégai a nyugdíj hordozhatósága mellett nem gondolnak ezekre a témákra, amikor például a biztosítással, az egészségügyi kártyával folyamatos problémák vannak. Önnek föl kéne vetnie ezeket a problémákat, hiszen a többi biztosnak is hozzá kell járulnia a mi problémánk a szociális kérdések megoldásához. Alfontulis. Fontulis úr. Rödre. Κυρία Επίτροπε, για μια ακόμη φορά μας περιγράψατε... Köszönöm, biztos asszony. Ön újra bemutatta a bizottságnak a pozícióját, a szociális struktúrál, szociális párbeszéddel kapcsolatban. Sajnos sikertelen az európai modell, kétsebességes Európát élünk, és északi és dél szétválik. Amikor szociális, európai szociális modellről beszélünk, meg egyenlő esélyekről beszélünk, az például Görögországban egyáltalán nem érvényes. Hol van a esélyegyenlőség Görögországban? Mindenki a szolidaritásról beszél, de ez egy szelektív szolidaritás. A harmadik memorandummal olyan intézkedéseket írtak elő Görögország számára, hogy azt egyszerűen nem lehet teljesíteni, a, sőt kerülik a találkozót velünk a politikusok, adóemelést, áfaemelést, nyugdíjcsökkentést szavazott meg a kormány, és tudjuk, hogy ez a rendszer csak még több nyomorhoz, még több munkanélkülésekhez fog vezetni. A kórházokban elfogadhatatlan körülmények uralkodnak, nincs semmire pénz a kormányt csak az érdekli, hogy az adósságot behajtsák, hogy az adósságot fizetni tudják, de az adósságot úgy halmozták föl, nem a munkanélküliek és nem a nyugdíjasok hibájából halmozott föl ez az adósság. És beszélni kell a bevándorlókról is, akik a háború, a halál elől menekülnek, és próbálnak bejutni Európába. Olyan országokról beszélünk, ahol egyre fokozódik a munkanélküliség, és Görögországban a hazai szegénységhez biztonsági problémák, nyomor problémái, hiányosságok is kapcsolódnak. Egyértelmű, hogy a nacionalizmus előrető Európában azok a bombák, amelyeket Párizsban és Brüsszelben elhelyeztek, nem a nacionalisták helyezték el ezeket, hanem azok, akiket integrálni akarnak itt Európában, azok helyezték el. Tatjana Zsdanokája a szó. Köszönöm szépen, biztos asszony. Két kérdésem lenne. Az első a munkaidő, illetve a magánélet szegyeztetéséről szóló, ezzel kapcsolatban a apasági szabadságról szeretném kérdezni. Azon kívül a szegénység kérdéséről is illetve a bér kérdését is megemlíteném, illetve hogy ez hogy viszonyuljon az átlagbérhez. A javaslat az volt, hogy legalább 60% legyen ez az arány, de a tagállamok túlnyomó többségében még mindig kevesebb, mint 50, nálunk Lettországban 44 százalék. Mi a véleménye biztos asszonynak erről? Köszönöm. Dankeschön, bevor ich... Köszönöm szépen, mielőtt Tyson-nek megadom a szót, két rövid megjegyzés. Az első pont a szociális biztonság, szociális jogok pillére. Szeretném idézni azt, amit megtárgyaltunk itt már a tagbizottságban. Beszéltünk az európai egyenlőtlenségről, és arról beszéltünk, hogy 1961 óta most a legnagyobb a különbségek Európában. Ezért kell olyan szociális jogokat felépíteni, amelyek ezt orvosolják. Amit az EFSZKO-ban elmondtam, azt szeretném megismételni, hogy kétségeim vannak a fel, hogy eljutunk oda. A szép feliratok nem segítenek rajtunk. Az európaiak azt fogják kérdezni, hogy a szociális jogokról szóló vita hova vezet hogyha nincs konkrét jogalkotási eredménye mindennek. Tehát szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy szükség van eredményekre, amelyek kézzelfoghatóak, érzékelhetőek az emberek számára, akik teljesen elbizonytalanodtak az egyenlőtlenség láttán, és az fenyeget őket, hogy kiesnek a szociális hálóból. Egy olyan Európában, ahol a társadalmi eh, biztonságot ígérték nekik, de nem jött el. A kiközött munkaerő irányelv témájában már most konkrét visszaéléseket látunk. Tudjuk, hogy a szabályokat, a kiküldött munkára vonatkozó szabályokat és a végrehajtás irányelv, ezek nem elégségesek ahhoz, hogy a visszaélésekkel szembenézzünk. Tudjuk, hogy tennünk kell valamit, ám nem várhatunk, mert az a veszély fenyeget akkor bennünket majd, hogy a tagállamok ismét tűzfalakat emelnek egymás között, és végső soron a munkavállalók szabad mozgása de facto megszűnik. Cameron kezdte ezt el, és a munka ügyi miniszterem, aki először ezt erősen bírálta, szintén engedett, tehát jog technikailag persze joga mondjuk, hogy várjuk meg, hogy a iránya, a végrehajtás hogy alakul, ám a várakozás azt jelenti, hogy az a kockázat merül fel, hogy Európában ismét felépülnek azok a tűzfalak, amelyek megsemmisítik a munkaerő szabad mozgását. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Talán jó út volna az, hogyha azt a, ezt a frontállást úgymond le, leépítenénk, amely az kelet és nyugat európaiak között kialakulni látszik, és a szakértők között informálisan föl kéne oldani ezt az ellenmondást, mielőtt ez formális kereteket nyerne. Tehát a tárgyszerű differenciák, nem a politikai, hanem a tárgyszerű külön, nézetkülönbségeket kellene leépíteni ahhoz, hogy a barikádokat is leépítsük, és közösen olyan észszerű megoldást találjunk, amely mindenki számára elfogadható. Elfogadhatatlan, hogy a konfrontáció kicsúszik a kezünkből egyrészt, de az is elfogadhatatlan, hogyha nem teszünk semmit, és a munkaerő szabad mozgását korlátot kockáztatjuk ezzel. A nem cselekvéssel, tehát és a kockázatokat ö, e, fokozunk csak. Ez csak egy megjegyzés volt részemről, már Tyson asszonyja szó. Tisztelt európai parlamenti képviselők, nagyon szépen köszönöm a kérdéseket, a megjegyzéseket, ezekkel mind foglalkozni fogunk. De az első kérdésem az lenne, elnök úr, hogy mennyi időm van, mert hogyha három órát kapok, akkor három órán keresztül tudok beszélni. 12 percem van. Jó, köszönöm szépen. Hát, hogyha nem, elnézést kérek előre is, hogyha nem tudok minden kérdésre és megjegyzésre reagálni. Lejegyeztünk mindent, és figyelni fogunk mindent. Hogyha megengedi elnök úr, akkor hollandul fogok beszélni, mert ez nekem is könnyebb, és akkor kihasználtam a tolmácsok szolgáltatását is. Over the vluchteling. A menekültek ügyében. A menekültek integrációja javítani kell, jobban kell tegyük, mint eddig tettük, és jól tudjuk, hogyha az országjelentéseket nézzük, meg a, a migránsok helyzetét a munkaerőpiacon és a társadalomban, hogy az integráció nem mindig alakult jól. Úgyhogy plusz erőfeszítéseket kell tenni, ezek az emberek, akik újonnan érkeznek a társadalmainkba, dolgozik azon, hogy nyelvismereteik révén egyszerűsítsük az integrációkat, rendkívül fontos ez oktatás révén is, tehát a gyermekek iskoláztatása révén kell új lehetőségeket adni nekik, és a munkaerőpiacon is helyet biztosítva számukra. Mind ezt pénzügyi támogatással, az Európai Unió támogatásával is fokozni tudjuk, és illetve hát a legjobb gyakorlatok cseréjével, iránymutatások cseréjével a tagállamok között, hogy egymástól tanulhassanak, és persze ez nem mehet a legsérülékenyebb társadalmi csoportok rovására, ez kell az európai ö, szociális alap ö, irányító hatóságok ö, részéről az üzenet, a legfőbb üzenet, érthető módon megfogalmazva ezt az állampolgárok számára ne tartsanak attól, hogy a sérülékeny társadalmi csoportok szenvedik meg ezeket az intézkedéseket. Aztán nézem tovább. Tehát a menekülteket illetően világosá kell tenni, 507 millió lakosa van Európának. Azt hiszem, hogyha közösen kezeljük a problémát, és jó módszertan mentén, akkor ezt, amíg mindig igen világ, gazdag világrészben képesek vagyunk kezelni egy korlátozott számú menekült kihívását jól integrálva őket a társadalomba. Persze beruházást igényel ez, ez költségeket jelent, ugyanakkor az emberi tőke végső soron megtérül, és vannak olyan tagállamok, amely a, a demográfia probléma nagy gondot jelent, és a munkaerőpiacon megoldásokat is nyújthat a, a menekültek, tehát a pozitív oldalát is látni kell ennek a dolognak. Ami a szociális pillért illeti, és az asszony hozzászólását. Elsősorban köszönöm azt, hogy belátta, hogy több témában jó irányban haladnak a bizottság intézkedései, a szociális pillér tekintetben persze itt a felfelé tartó konvergencia a cél az eurozónán belül elsősorban, ám 28 Európájában is, hiszen minden tagállam számára kihívás ez, hogy mélyebben együtt kell működni a 28 Európájában is, ám egy a monetáris unió keretei között a egy devizában működő tagállamokban a szociális politikai intézkedések megosztása, illetve közös szervezése még nagyobb feladat, és még fontosabb feladat, mint mondottam, tehát, de a többi 20, a teljes 28-as körre is érvényes ez. Aztán utaltak arra, hogy jogi, a jogi formája a pillérnek, hát a vita eredményeképpen kell majd meghatározni ennek a jogi pontos, kere, pontos jogi kereteit, ám a célja a pillérnek voltak éppen az, hogy a referencia szintet hozzon az elvek alapján, tehát és aztán ha az a referencia keret létrejön, akkor kell megvizsgálni, hogy a munkaerő piacon, a szociális szakpolitikai területen milyen intézkedések követik ezeket a politikai döntéseket. És, és a jogszabály alkotási megoldásokkal kell előállnunk, amelyek az Európai Unió hatáskörébe esnek, hiszen nem mindenben bírunk hatáskörre, egy, egy sor kérdés a tagállamok kezében van. És itt a benchmark mércékkel tudunk dolgozni. A szociális pillér nem csak ö, jogszabályokat alkalmaz, hanem egyfajta referencia keretet, amelyek érintenek szakpolitikákat, és ez kell legyen a jogszabályalkotás medre. A sárga lappal kapcsolatban hogyha a munkaerő kiküldéssel kapcsolatban több kérdés elhangzott. Semmiképpen sem egy kelet-nyugati megoldás felé kell haladjunk, épp ellenkezőleg át kell hidalnunk ezeket az árkokat. 28 tagállamban 507 millió lakossal közös szabályokat kell létrehozni, és a munkaerő kiküldési irányelv megújításának célja, hogy méltányos, világosabb szabályok jönnek létre, amelyek betartathatók, ami az időtartamokat és a bérezést illeti, az a feladat, hogy kötelezően kiigazításra kerüljenek ezek a helyi és a kiküldött munkaerők között a bér összetételt illetően, ez a lényege tehát e szabályoknak. Nem tudjuk meghatározni a bérképzést az egyes tagállamokban, tehát ez továbbra is a tagállam hatásköre az, hogy ö, hogyan szabályozza, határozza meg a bérezést, ö, és ez a szociális partnerekkel való egyeztetésből adódik a tagállamban. Ugyanakkor e-, ezen nem változtatunk, nem kérünk változtatni, csak azt mondjuk, hogy azok a szabályok, amelyek a kiigazítást előírják, a helyi munkavállalókhoz igazodva, azokat tiszteletben kell tartani akkor is, amikor a bérszínvonalat és elemeket meghatározzák a kiküldött munkaerő vonatkozásában. Erre még majd vissza is térhetünk egyébként, ami pedig McIntyre asszony beszélt a, kérdezett a jelenleg előkészítési szakaszban van konzultáció szakaszban a szociális partnerekkel. Jelen pillanatban az első konzultációban van, tehát a, a szociális partnerekkel. Mindez, és a további menet, a munka további menetében majd vissza kell térni rá. A rugalmasság, amelyeket a munkavállalóktól kérnek, a munkaadók, az új szerződésekben a polgárjog érvényesülése a munkaszerződés felett, és hogy ezzel kapcsolatban a kérdés, hogyan tudunk védelmet nyújtani, hogy meghatározni a munkaerőpiac szegmentálódjék. Ugyanakkor nem megengedő az sem, hogy az atipikus munkavállalás tipikusá váljon, annyira elterjedjen, és hogy bizonyos munkaerőcsoportok ne kapjanak védelmet, még mások kapnak az országspecifikus ajánlásokban is sok pont szerepel ezekkel kapcsolatban, éppen nem múlt héten indítottunk el ezzel kapcsolatban is egy kezdeményezést. A egyenlőtlenségek kapcsán az SZD jelentés elemzése ebben az évben került kiadásra, és ebből átemeltünk elemeket az országspecifikus ajánlásokba is, tagállamok és a régiók kell, hogy felvállalják ezeket, mi csak felhívni tudjuk a tagállamokat arra, hogy komolyabb munkát végezzenek ezen a területen, és helyén való az az aggály, amely a szociális ajánlások végrehajtását kíséri a tagállamokban. A szakismeretek és képzettségek tekintetében az a célunk, hogy az új skills agendával előálljunk, és az egyik fő gondolkozási pont itt az, hogy biztosítanunk kell a jobb együttműködés a szociális partnerek, a vállalatok köre és az oktatás világa között, meg a szakképzés világa között, hogy a, a tantervek összeállítása során figyeljenek arra az oktatási intézmények, hogy azok a képzések, amelyeket nyújtanak, munka ö, vállalói, elősegítsek a munkavállalói lehetőségeket, illeszkedjenek a munkavilága követelményeihez fontos az aktív állampolgárság is, mint ebben, hogy a fiatalok, ha részt vállaljanak a társadalomban és a gazdaságban, ebben kell segítenünk őket, segítve őket a, a munkaerőpiacra, és a szociális partnerek bekapcsolásával megteremtve eh, ezeket a feltételeket a vállalatok bevonásával is, ahogy mondottam. Mi van még? Accessibility Act, ja, ik hoop eh, A hozzáférhetőség a fogyatékkal élők, az idősebbek jogaival foglalkozó jogszabályok fontos ismeretek ki legyenek, ez a köz weboldalakon is kell, hogy szerepeljenek az Accessibility Act és az arról alkotott vélemények a bizottságban jól ismertek. Visszatérve a kiküldött munkaerőre vonatkozó irányelvre, a különféle parlamentekben végeztünk felmérést, a válaszok véleményekben látható, hogy nagy aggályok kísérik ennek végrehajtását. Nagyon komolyan veszük a parlamentek, nemzeti parlamentek ezekbeli jelzéseit, és a bizottság három választ adhat, egyrészt vissza, hatáskör hiányában visszautasítja, visszajelzéssel, vagy pedig a, a, a bizottsági testület elé tárja, a kollégium elé tárja az ügyet. És itt kell megvizsgáljuk azt, hogy a szubszeretes elve érvényesüljön, ez komolyan kell vegyük, tehát nem egy rutin gyakorlat ez csak, abból indulunk ki, mindig, hogy a kezdeményezéseink kiegyensúlyozottak legyenek, és mindig tiszteletben tartsák a szubszidiatás elvét, tehát mindig ennek szellemben kell komolyan megvizsgálnunk ezeket a leveleket, és így kell megválaszolnunk ezeket. Persze globális ö, meglátásaink szerint. A görög kihívásra is választ kell adjunk ebben a tekintetben még a nyári szünet előtt. Kevesebbet kéne beszélni, többet tenni, mondták. Az ország specifikus ajánlásokban és a szemeszterben is nagyobb hangsúlyt kell adnunk a szociális ügyeknek. Ez a bizottság kiinduló álláspontja, hiszen eredményekkel kell meggyőzni az emberekkel, nem szép szavakkal és sok papírral ezért van szükség konkrétan végrehajtott szakpolitikákra végkel azokra kell koncentrálnunk, amit meg tudunk tenni Európában, amelyek révén láthatóan teljesíteni tudunk, és az élet minőségét tudjuk javítani az állampolgárok szempontjából. Ez mindig a célunk, ez a kiindulási pontja minden szakpolitikai kezdeményezésünknek. Ja, dat uh, vrij, vrij verkeer van werknemers. A munkavállalók szabad mozgása és a polgárok szabad mozgása rendkívül fontos eleme a belső piacnak, és ezt hangsúlyoznunk kell. Osztom, a, és a bizottság is osztja ezt a meglátást természetesen, ezért kell még tovább könnyítenünk a szabad mozgást, és a belső piacot tovább mélyíteni, hogy annak előnyeit még jobban ki lehessen aknázni. Ez nem ugyanazt jelenti persze, hogy, hogy megnyitom minden határt, és mindenféle korlátozás nélkül mindenki ezt amit akar. Nem, közös szabályok alapján kell olyan kereteket teremteni, amelyek ö, lehetővé teszik például a kiküldött munkavállalók szabályos munkáját, és ezért kell folyamatosan eszmét cserélnünk a Európai Parlamenttel és a tagállamokkal is, a miniszterek tanácsával is, minden tanács ülésen, minden lehetőséget megragadok arra, hogy kétoldalú eszmecserét folytassak ezekben a témákban, hogy érzékelni tudjuk a problémákat, például a kiküldött munkaerővel kapcsolatos meglátásokat és kritikákat. Pontosan kell tájékozódnunk, jól látva a helyben a kialakuló problémákat, és közösen kell megoldásokat találni ezekre. Ezen a módszeren haladhat Európa, erről szól az európai együttműködés. Ez egy nagyon nehéz témadosszié persze, de csak közösen tudunk válaszokat találni a kihívásokra, a tapasztalatok alapján olyan megoldásokat kínálva, amelyeket persze az Európai Parlament is vállalni tud. Kaptam kérdéseket a, a fekete munka elleni platform, illetve bejelentett munka elleni platform ügyében. Pirinszki jelentéstevő utalt arra, hogy e héten, május 27-én indul ez a platform, a munka terve helyet kell hagyjon arra is, hogy, hogy mindenki a saját menetrendjét is meg tudja határozni. A, a munkavilágában dolgozók, a, a munkaügyi felügyelők, a, a, a, az adóügyi szakemberek bevonásával az különféle felügyeleti hatóságok közötti együttműködés számára teret teremtve, a jó, legjobb gyakorlatok cseréjére, egymástól nagyon sokat tanulhatnak tudni légy ám arról is gondoskodni kell, hogy mindazok a gondolatok és, és gyakorlatok, amelyek felmerülnek, szakpolitikai keretekben meghatározott konklúziókat tudjanak létrehozni. Tehát ebben a keretben kell olyan erőlépéseket tenni konstruktív módon, amelyek ezt a célt szolgálják. Szegénység. Ez egy kényes probléma Említették többen, hogy a gyermek szegénység szégyen, a szegénység önmagában szégyen, osztom ezt a meglátást, megteszünk mindent, amit tudunk, és dolgozunk ezen a problémán. Ez egy nagyon sokrétű probléma, nincs minden eszközünk az európai hatáskörben, itt a, a, az önkormányzatok, a régiók, a tagállamok is nagyon sok mindent kell tegyenek. Mi a saját szemeszterünk pénzügyi alapjaink révén tudunk hozzájárulni a probléma megoldásához. Az egyenlőtlenség és a szegénység elleni fellépésben ö, fontos céljaink vannak, ez prioritás számunkra, valamint a modern társadalom létrehozása, ezt az ország specifikus ajánlásokban is kimondjuk. Nem csak az a cél, hogy rugalmasabb vezessük be, hanem gondoskodni kell arról is, hogy az, az emberek, akik idő, adott pillanatban segítségre szorulnak, megfelelő társadalmi támogatást kapjanak, hiszen ezekben a veszélyes pillanatokban tartnak leginkább igényt erre a támogatásra, és az embereket helyzetbe kell hozni, több lehetőséget kell biztosítani, és arról kell gondoskodni, hogy aktivizálni tudjuk őket. Itt is egy egyensúlyra van szükség a szociálpolitikában is, a tagállamok bevonásával, és ez végsősorban a szegénység elleni harc fontos eszköze is. Nagyon elégedett vagyok abban, hogy az Európai Szociális Alap az ESZA történetében először egy minimális százalékot meghatározott, amelyet a társadalom integráció célra kell elkölteni. Örülök annak, hogy a tagállamok felléptek ennek érdekében, és az Európai Parlamentnek is köszönet, hogy keményen harcolt az előző ciklusban ennek megvalósításáért, hogy a tagállamokban ez, ez megvalósuljon. Nagyon sok munkát tettek ebbe az ország specifikus ajánlásokban is, amelyeket nemrégében adtuk ki, megemlítést teszünk erről. Mi van még itt? a magánélet és a munka világa közötti egyensúly, az anyasági irányelvre utalnék itt. Ebben is segítjük ezt, illetve a szociális partnerek bevonásával egy második konzultációs szakaszt indítottunk el, megvizsgálandó, hogy a szociális partnerek mit gondolnak mindenről. Szeretnék kezdeményezést, szerepet vállalni, és lesz eszmecsere után látjuk majd, hogy milyen kérdéseket vetnek fel a szociális partnerek, hogyan értékelik az eddigi lépéseket, ezzel is szeretnénk fokozni a párbeszédet. A zölde, zöld munkahelyek, a vidéki területeken, ez a szívemhez nagyon közel áll, mert nem csak a városi területeken kell lehetőségeket kínálnunk, hanem vidéken is az alapok bekapcsolásával Még egyszer, a szociális jogok és a szabad mozgás kézekézben kell járjanak. A szociális dömpinggel foglalkozó jelentés szerzője is utalt erre. A belső piacot egy, egy szervezett társadalomként kell elképzeljük, nem a, a legerősebb uralkodásának terepeként, ezért kell folyamatosan megvédeni a munkavállalók jogait. Stevens asszony konkrét kérdéseket fogalmazott meg a kiküldött munkavállalók ügyében. Egy, egy, van még időnk tovább érlelni ezeket a megoldásokat, ám azt többször elmondtuk, hogy a szabályok a bérek tekintetében a helyi munkavállalóhoz való kiigazítás kötelezettségét irányozzák elő, és ezt tisztelembe kell tartani a kiküldött munkavállaló esetében. Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki olyan országból érkezik, ahol magasabb a bérszínvonal, egy olyan országban, ahol a kötelező bér alacsonyabb, akkor feltétlenül ahhoz kell igazítani a bérét. Tipikus helyzet az, hogy a munkavállaló továbbra is szerződésben marad a kiküldő országgal, és a befogadó országban tiszteletben kell tartani ezt a bérek tekintetében. Hogyha valaki egy olyan országba kerül kiküldésre, ahol a bérek alacsonyabbak, vagy magasabbak, akárhogy is, azzal kell összevetni azzal a bérszínvonal, amely abban az országban érvényesül, ahol aztán dolgozik, és minimum olyan magas kell legyen, mint a kiküldő országé. Természetesen az eredeti munkaszerződésben kell ezt szabályozni, és a saját tagállamában, a saját munkaadójával kötött szerződésben kell ezt érvényesíteni. De nem lehet az adott országban érvényes minimumbér alá menni. Mi van még itt? Szegénység 60% medián átlag határ, a szegénységi szint ami ugye azt jelenti, hogy ha valaki az átlagbér 60%-a alatt tévedelemmel bír, ezt európai szinten dolgoztuk ki, és ennek alapján dolgoztunk ajánlásokat a tagállamok felé az európai szemeszterhez kapcsolódóan. Euró... Ez a tagállamoktól függ, hogy minimum bért meghatároznak-e, akár európai szinten, azokkal az eszközökkel, amelyek rendelkezésünkre állnak, igyekszünk ösztönözni a tagállamokat ezen irányelv végrehajtására. Azt hiszem, nagyjából érintettem minden kérdést, ha más nem felületesen. Nagyon sok és sokféle kérdést kaptam. Sajnálom, kedves tisztelt képviselők, hogy nem tudok e részletekben válaszolni most, már csak az idő korlátos volt amiatt is ám visszatérünk írásban is ezekre majd, és köszönöm még egyszer a kérdéseket és a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a biztosasszony hozzászólását. Még egy icike-picike időnk volt, legközelebb majd még egy kis 15 perccel kibővítjük a találkozónkat, és arra szor, szorítjuk a koordinátorainkat is, hogy betartsák a saját felszólalási idejüket, és akkor lesz elég időnk a vitára. Köszönöm szépen, ezzel a strukturális párbeszédek éveken keresztül folyó vita még nem zárul le, ugye a május 26-án még a koordinátorok találkozóján is tovább dolgozunk, aztán 30-án szavazunk majd az adott jelentésről, és utána pedig a, az e, e, a szakbizottság elnökök érdekezletéhez kerül az anyag, és aztán az elnökök közé, és utána megy pedig a bizottsághoz továbbítjuk az anyagot, és reméljük, hogy az álláspontunk, a javaslataink, a kritikánk, a bizottság munkaprogramjával kapcsolatban odafigyelésre talál. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt volt biztos asszony.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 Tisztelt kollégáim, akkor most folytatjuk a munkát a négyes napi rendi ponttal, a szavazással. Az első pont a kereskedelem és beruházás előtre tekintő és innovatív jövőbeli stratégiája. Joachim Schuster a jelentéstevő. A szavazólap mindenki előtt ott fekszik. Egyes paragrafus B kompromisszum mellette ki van. Köszönöm ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. M, M kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. C kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadva. 14-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 15-ös, 15-öst az elkompromisszummal együtt fogjuk majd szavazni. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 18 mellette? Ellene. Tartózkodás. Ezt le kell ellenőriznünk elektronikusan. 18-as. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. D kompromisszum. Mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es kiesett. 32 mellette, ellene, tartózkodás, szeretném ezt is leellenőrizni, 32-es módosító. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. G. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, H. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 64-es mellette, ellene. Ezt le kell ellenőrizzük, 64-es, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 25-25, akkor elutasítottuk. 65-ös mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás, ezt is leellenőrizzük, 66-os. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Éppen, hogy elfogadtuk. Így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, jé mellette, ellene, tartózkodás Elfogadtuk. 84-es az okafogyottá válik. 85-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. K kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 9-es paragrafus 94-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Elkompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Akkor a 99-es jön, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 101-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 102 mellette, ellene. E, elfogadtuk. 103-as mellette. Mellette. Igen, akkor leellenőrizzük a 102-est. 102, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elfogadva. Jól láttam. 103 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 104-es már okafogyattá vált. Tehát akkor elektronikus szavazást tartunk a jelentés egészéről. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 42 igen, 8 nem szavazat mellett elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek. So, dann ist aufgerufen der Tag. Akkor az ötös napi rendi ponthoz lépünk. Hogyan segítheti elő a kap a munkahely teremtést a vidéki területeken? A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 25 mellette, ellene tartózkodás, ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást, 25-ös. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 26 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. B kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette, ó, elnézést, a C kompromisszum következik, túl gyors voltam, C mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Most jön a 35-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 36-os és 37-es együttesen, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. D mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 49-es módosító, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 54-es mellette, ellene. Én azt hiszem, hogy elfogadtuk, de szeretném leellenőrizni. 54-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk, e- ellenőrizzük le ezt is, 56-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 34-en utasították el, nem volt jól látható. Há kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 59-es és 60-as együtt mellette, ellene, tartózkodás csak a 59-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 60-ast visszavonták, I kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 69-es, 69 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva 70 eh, mellette. Nem, nincs részekénti szavazás, visszavonták, tehát eh, a 70-es egészéről mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 71-es, az kiesik, 72-es jön? a 69-eset is elutasítottuk, akkor a 71-esről szavazunk mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük le. 71. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 72 mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es itt részenkénti szavazást tartunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem az első részt elutasítottuk, tehát akkor a második rész már felesleges, de ezért ellenőrizzük le az első részt. 74. első rész elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Hát 25. 25. Akkor a második részről is szavaznunk kell. 74-es második része, szintén elektronikusan szeretném kérni a szavazást. Mindenki szavazott? Uh-huh. Lezárom. Akkor elfogadtuk. Köszönöm. 75 mellette. Ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de azért a biztonság kedvéért ellenőrizzük le. 75-ös elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 76-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 77-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Jé kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 90 mellette, ellene, tartózkodás, ezt is ellenőrizzük le, 90-es, elektronikusan leellenőrizzük. Mindenki szavazott? Igen. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. K kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás, elfogadva. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 99-es mellette, ellene. Ezt is le kell ellenőriznünk. Sajnos 99-es elektronikus szavazás. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Százas mellette? Ellenem? Tartózkodás? Elfogadva. száz egy mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadva. 102 nem kell. 104-es és 105-ös, ezek megegyeznek mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. M kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 114 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 115 mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 116 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 117 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 118 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, en kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás Elfogadva. 123 mellette. Ellene. Tartózkodás. Ezt leellenőrizzük elektronikusan. 123-as. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 124-125-ös együtt. Mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, és akkor a záró szavazás az egész jelentésről, az elektronikus szavazást megnyitom. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 39-7 arányban 5 tartózkodással megszavaztuk. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak. Következő a hatos napi rendi pont. Az EU 2013-15 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiának értékelése egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B. Ellette, ellene, talál, tartózkodás elfogadva. 14 mellette, ellenem. Ezt ellenőrizzük le. 14-es módosító, elektronikus szavazás. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 31-es módosító, igaz? Jó, 31 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33 mellette, ellene, Hmm, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. 33-as módosító. Megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 30, igen. 34-es. Egy szóbeli kiegészítéssel, amelyről nem kell elő, külön szavazni, nem oké. Okay. 34-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellette elnézést nem, ez kiesik. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös jön mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 54-es az okafogyottá válik, az F miatt, G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Há kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette, ellene, ezt ellenőrizzük le, 74-es módosító, enekonikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Elfogadtuk. 75-ös mellette? ellene. Nem látom egyáltalán, hogy, mi, hogy emelik a kezeket a képviselők, úgyhogy megint csak elektronikusan le kell ellenőrizni. Mindenki szavazott? Lezárom. 26. 76-os módosító. Kicsit jobban emeljék felük kezüket, mert akkor sokkal jobban látnám. 76 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, így kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 65-ös mellette, nem, ez kiesik, ez kiesik, elnézést, 79-es igaz? 79-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Igen, nálam nem, nincs még, de 80-asnál egy szóbeli módosító jelent meg, úgyhogy a szóbeli módosítóval együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 81-es kiesik, 82-es jön, ugye? 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 83 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84 mellette nem, ez is okafogyottá válik, 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 86 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87 mellette, 87, most az már volt, 88, elnézés, 88-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 89 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 90 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 91 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 92-es fogyottá vált. Akkor most megint a zárószavazás következik, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. 47-4 arányban elfogadtuk. Gratulálunk a vélemény szerzőjének. Akkor ezzel vége az elektronikus szavazásnak. Köszönöm szépen a részvételt. Und wir sind wieder in der Zeit. És ö, megint behoztuk a ö, lemaradást, az időbeli lemaradást. Jó. Dann rufe ich auf den Következő napi rendi pontunk a hetes, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Kérem szépen, hogy aki beszélgetni akar, azt kint tegye a termen kívül. Jó, hogy dolgozhassunk tovább. Tehát az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap 2007 és 2014 közötti időszakra vonatkozó tevékenységei. Marian Harkin a jelentéstevő és a módosítókról kell eszmét cserélnünk. Marian Harkinnek adom meg a szót. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék összetett mondani a kollégáknak, akik módosító írinványt nyújtottak be. 163 módosító indítvány nyújtottak be összesen, ez egy kezelhető szám. Nem is szeretnék igazából végigmenni a módosító indítványokon egyesével, természetesen erre nincs időnk. Inkább csoportosítottam ezeket, és néhány megjegyzésem lenne általánosságban a benyújtott módosító indítványokkal kapcsolatban. Minden esetre ma inkább szeretném meghallgatni a kollégák véleményét és esetleg az indoklást, hogy miért nyújtottak be bizonyos módosító indítványokat. Nagyon sok módosító indítvány nyújtottak be az átalakításnál a változások megelőlegezése témájához kapcsolódom. Amikor az utolsó alkalommal az EG arról szó volt, akkor az új rendelete kapcsolatban voltak kisebb megjegyzések, vagy kisebb vélemények, de maga a rendelet a elbocsátandó dolgozókra vonatkozik. Nagyon nehéz megítélni, hogy hogyan lehet használni ezt a rendeletet az átszervezés megelőzésére, vagy arra, hogy elébe menjünk ennek. Önmagában ez egy jó ötlet, jól lehet így kezelni a változásokat, és meg lehetne előzni a munkahelyek elveszítését de jelenleg az Európai Globalizációs Alkalmazási Alap ez erre nem képes. Persze meghallgatom a kollégákat, hogy szerintük milyen módon lehetne ezt így felhasználni, de a jelenlegi felállás szerint erre egyszerűen nincs lehetőség. Természetesen szívesen folytatok erről vitát, de nem látom, hogy hogy tudjuk ezt beilleszteni a munkánkba. Volt néhány jó, vagy legalábbis pozitív módosító indítvány a szövetkezetek szerepéről, értékéről, aztán a kereskedelmi politikával kapcsolatban vannak itt jó módosítók, arra építve, ami már szerepel a jelentésben, tehát hogy a, ezt az alapot ö, nem a bizottság eszközeként kell használni, tehát nem lehet úgy használni, hogy azt mondjuk, hogy persze nagyon sok munkahely meg fog szűnni, de hát majd az, ez az alap megoldja ezt ezzel sok kolléga egyetért. Volt egy sor olyan módosító indítvány, amely olyan kereskedelmi kérdésekkel kapcsolatos, melyekről úgy gondolom, hogy nem ez a megfelelő helyük ezeknek a módosító indítványoknak. Nagyon részletes információkat tartalmaz néhányuk. Az általános véleményt lehet, hogy át lehetne venni, de nem hiszem, vagy azzal együttünk érteni, de nem hiszem, hogy most kéne ttip vagy bármi más témával ebben a jelentésben kéne foglalkozni. Ezekkel kapcsolatban már készítettünk jelentést a parlamentben, úgyhogy azokat, ezeket a módosítókat nem hiszem, hogy be tudjuk venni, bár az általános témát igen, tudjuk említeni. Egy sor módosító indítvány azzal foglalkozik, hogy az átláthatóság szempontjából hogyan lehet javítani a rendeletet, ezeket támogatni fogom, néhány módosító indítvány foglalkozik azzal, hogy jobban oda kell figyelni a KKV-kra, és arra, hogy a KKV-k, illetve a KKV-k dolgozói hogyan tudják használni a mm, alap által nyújtott lehetőséget. A szociális párbeszéd, a végrehajtás minden fázisában fontos, ezzel mindenképpen egyetértek. Nem emlékszem pontosan, hogy ki nyújtott be egy módosító indítványt, de talán ezt majd kérem, hogy magyarázza el. Aztán néhány módosító indítvány foglalkozik az 500 ra 200-ra csökkentéssel. Elvileg nem vagyok ellene, de már lefolytattuk ezt a vitát és szeretném azt jelezni a kollégáknak, hogy van derogációs lehetőség a tagállamok számára, jelentősen alacsonyabb, 500-nál alacsonyabb számnál is alkalmazhatják ezt a tagállamok sokszor. Az összes kérelem, 10, vagy a múlt évben 10-15%-ban a kérelmek jelentősen kisebb számra vonatkoztak. Úgyhogy ez a lehetőség már megvan lehet, hogy nem túl jól működik, lehet, hogy a tagállamok nem jól használják föl, de ez már egy létező lehetőség, úgyhogy nem hiszem, hogy most a rendeletet így módon kéne módosítani, illetve hogy ez hozzáadott értéket biztosítana. Az utolsó alkalom tapasztalat alapján is tudom, hogy voltak, akiknek nagyon fontos volt a számcsökkentése, de voltak mások, akiknek nagyon fontos volt, hogy ne csökkenjen. Az én pozícióm az, hogy mivel a derogációs lehetőség ott van, ezért önmagában, illetve maga a derogáció az elégséges, látjuk, hogy a tagállamok hány ilyen jellegű igényt nyújtottak be, ezért nincs szükség változtatni a számot. A felgyorsításról, beavatkozásról szól egy sor módosító indítvány, ezzel mindenki egyetért. megnéztük az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap fázisait, megnéztük, hol vannak a gyenge pontjai, és nagyon szívesen beszélek a kollégákkal, akik specifikus ajánlással, gyakorlati ajánlással élnek, hogy hol tudunk. Persze, hogyha ez idő megtakarítást jelent, nagyon szívesen meghallgatom őket. Egy sor pozitív módosító indítvány azt hangsúlyozza, hogy a, az oktatás, az ágazatorientált oktatás nagyon fontos a jövő számára. A derogációkra is szükség van, és ennek a fenntartását támogatja sok módosító indítvány, ezeket támogatom. Néhány módosító indítvány azzal foglalkozik, hogy a kedvezményezetnek csak 33%-a nő, erről majd fogunk beszélni a kollégákkal, egyeztetni velük. Aztán a van olyan módosító indítványa, mert azt javasolja, hogy legyen rugalmasság az egyes kérelmek tekintetében, illetve olyan kérelmekre vonatkozóan, amelyek biztosítani kell, hogy a megfelelő szervezeteket vonják be. Az ötlet jó, tagállami szinten legyen rugalmasság, de magának az alapnak a működését ez nem fogja javítani. Egy-két kolléga törölni kívánja az egyik bekezdést ami azt tartalmazza, hogy nem csak foglalkoztatásra vonatkozik ez az alap. Értem ezt, de maga ez a jelentés, és az, hogy az emberek egyre inkább munkanélkülévé, vagy nagyon sokszor munkanélkülévé válnak, és az emberek szívesen keresnek munkahelyet, főleg ha megnézzük, hogy nagyon sok munkanélküli soha nem dolgozott. Ezért gondolom, hogy ezek a pontok fontosak, és talán meg tudok állapodni majd a kollégákkal, hogy mégse töröljük ezeket. Aztán néhány módosító indítvány. A jelenlegi foglalkoztatás és a korábbi foglalkoztatással foglalkozik, hogy ez jobb vagy rosszabb. Szívesen megbeszélem ezt is az adott kollégákkal. A 7 per B bekezdések kapcsolatban egy sor eltérő módosító indítvány vonatkozik erre. Az én véleményem az, hogy már múltkor is nehéz vitát folytattunk erről a felső határól, és én támogatnám ennek a felső határnak a további csökkentését, de meg kell, hogy mondjam, hogy a konzultációk során a jelentése kapcsolatban olyan erős üzenetet kaptam egy sor konzultáció során, hogy ne nyúljunk hozzá ehhez a felső határhoz. Ez rugalmaságot biztosít a dolgozók számára. Ma azt látjuk, hogy például Belgiumban a csak 5%-os mértékben használják arra, hogy a mobilitást vagy mást juttatásra támogatják a dolgozókat, tehát ez kis ösztönző a dolgozók számára. A véleményem az, hogy szerintem ebbe az irányba kéne, hogy elmozduljunk, de a konszultáció során, ahogy mondtam, pont ez egy ezzel ellenkező üzenetet kellett, hogy megértsek. Aztán van olyan módosító indítványom, mert javasolja a támogatás csökkentését. Ezek az általános témák, amiket felvetettek a kollégák. Szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani, és nagyra értekelném, hogyha a kollégák, akiknek specifikus módosító indítványa van, főleg azok, akiket említettem, hogy ők adjanak egy kicsit részletesebb módosító vagy magyarázatot, de biztos vagyok abban, hogy az árnyék előadókkal együtt és a többiekkel jó munkát fogunk tudni végezni ebben a témában. Köszönöm. Harkin. Köszönöm szépen Marian Harkin. Most következik az árnyék előadók köre. Sógor Csaba először a néppárt nevében. Köszönöm szépen, angolul fog beszélni. Én is örülök annak, hogy olyan sok módosító született a jelentéshez kapcsolatban, mutatja, hogy a, milyen komoly problémát jelent ez a ö, problémakör, bár a módosítók némelyike olyan problémákat igyekszik megoldani, amelyek nem az IGF hatája alá esnek. Mégis jelentős többségük, ami már most is nagyon átfogó jelentés tovább javítja majd. Különösen üdvözlöm azokat a módosítókat, melyek a jelentéstevő is ajánlott, amely a mértékelést és a helyi munkaerőpiaci igények előre mm, felbeslését érinti, a feleslegesé váló munkavállalók mérését a gállamok számára lehetővé téve az optimális szint elérését olyan ö, ipari ág, gyártóágazatokban és az építőiparban, amelyek a legérintettebbek, és a KKV-k által elbocsátott munkavállalók alkalmazásában. Várom az eszmecserét az árnyékeladókkal és az előadóval a kompromisszumok tárgyában. Köszönöm. Köszönöm. Marita Őszkog a Szocialista Frakció nevében. Megint csak szeretném megköszönni még egyszer Harkin asszony munkáját, és részletes okfejtését, valamint az árnyék előadók jó végig gondolt módosítóit. Várom a közös munkát. Fontos, hogy komolyan vegyük az EGF munkáját, hiszen ennek nagyon fontos szerepe van, és az is nagyon fontos, hogy támogassuk alapfunkcióit, és jövőben javítsuk azokat. És más politikai frakciók részéről is elhangzottak ezek a vélemények. A szocialista frakció módosítói jó részt azokat a kérdéseket érintik, amelyeket már a szakbizottság vita első fordulatban felvetettük. Például foglalkozni kell az EU kereskedelmi megállapodások ügyével, amelyek sokszor szükségtelen nehézségeket teremtenek, világosság kell tenni, hogy az IGF e nem lehet megoldása a, a rossz kereskedelmi megállapodásokból adódóan elveszett munkahelyek pótlásának. Azok feladat, hogy ne okozunk problémákat az egyik kezünkkel, amiket aztán a másikkal kell megoldani. Az az egyik ok oka ennek az, hogy az IGF-nek csak korlátozott pénzügyi eszközei vannak, ezért javasoljuk, hogy további alapok nyíljanak meg előtte, és azt is javasoljuk, hogy az IGF tehát oda koncentráljuk, ahol legnagyobbak az igények. Például ott, ahol egész ágazatokat érint válság, és szorulnak reformra. Strukturális adaptációt kell hogy segítsenek, nem azt a célt kell szolgálják, hogy egyes vállalatokat segítsenek abban, hogy elhagyják Európát. Európai szabályokra van szükség a szerkezetváltásra, amelyek jogilag kötelezőek. A parlament kérte a bizottságot, már a múltban is kérte, kérte ezt. Eljött az ideje, hogy ismét megtörténjen ez. Az IGF sürgősségi felhasználásra tervezett eszköz ha nem a jó célokra és rendszeresen használják, az bizony nem felel meg a hivatásának. A vállalatok nagyobb felelősséget kell vállaljanak a tevékenységeikért, és azt is hangsúlyozzuk, hogy jobb felügyeletet szeretnénk megszervezni az EGF hatásait az Eurofund mandátumában, és láthatóságot kell javítani ha továbbra is korlátozottak a pénzügyi eszközök, akkor arról kell gondoskodni, hogy időben és optimális felhasználással kerüljenek ezek lehívásra. Köszönöm munkáját, Harkin asszony, és támogatjuk további ö, teendőiben is majd. So, für die ECR wäre... Az ECR nevében Krasnodebski kolléga kellene, hogy szóljon, de nincs itt és azt sem látnám, hogy valaki helyette szeretne szólni. Lynn Boylan kapja tehát meg a szót a GUE nevében. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni jelentéstevő munkáját ezen a jelentés tervezeten. Szeretnék néhány általunk benyújtott módosítóról beszélni. Ezek a az írországi tapasztalatokon alapulnak, illetve azokon a konzultációkon, amelyeket ír, ért érintettekkel tartottunk. A legnagyobb probléma az az, hogy nincs meg az idő, nem, nem valósulnak meg az EGF programjai időben és hatékonyan, és ezért az eurók milliói visszatérnek a bizottsághoz, visszáramlanak, és a munkavállalók veszteségeit nem tudják fedezni. A Lufthansa technik esetében a 4 millióból e- másfél millió származott vissza és állítólag csak az információszabadság volt itt a probléma, úgyhogy ez egy nagy problémát jelent még. A bizottságot arra is felszólítjuk, hogy legyen egy e, erős, jól működő ügynökség tagáll, minden tagállamban, amely menedzseli ezeket a programokat, illetve hogy ezeknek meg legyen az megfelelő hatásköre annak érdekében, hogy maximális forrásokat tudjanak lehív, lehívni, illetve hogy elszámoltathatók legyenek a parlament és a bizottság felé. Aztán a bizottság felé kérjük, hogy a hatóságok és a tagországok jelentést tegyenek, ezen legyen kötelező, és a becsült költségeket is tartalmazza, valamint jó jóváhagyásokat is, mert ez a túlköltekezés megakadályozását jó szolgálna. Azon kívül a, ezeknek a tartalmát nyilvánossá kell tenni, és felül kell vizsgálni idővel azt, hogy valóban még érvényesek ezek a becslések. Üdvözöljük azt, hogy az intervenciós időszakot kiterjesztené két évre, illetve az időkeret megváltoztatását is üdvözöljük, amely a jóváhagyástól számítja a két évet. Ez az érintetteknek sokkal kedvezőbb lenne a végrehajtás szempontjából a képzés kérdését is megtekintettük. Nagyon sok tanulmá, tan, tanfolyam három éves, és mert több éves keretbe tartozik, ezért azt javasoljuk, hogy a több éves tréningeket még a program lezárása után is folytathassák, annak érdekében, hogy ezek ne záruljanak le a tanfolyam közepén, hogy aki már elkezdte a képzést, kérvényezett és elkezdte a képzését, az be is fejezhesse azt. A, nem használják ki minden tagállamban a lehívható összegeket, náluk sem, és különösen a fogyasztók, felhasználók szervezeteit és civil szervezeteket hívtuk fel arra, hogy ezért használják ki jobban a programokat, hiszen ők sokkal könnyebben tudják megtalálni azokat az embereket, akik való, akiknek valóban szükségük van a támogatásra. A tagállamoknak azon kívül szabadabban kellene hozzá fordulni, fordulniuk azokhoz a szervezetekre, akik szerint legmegfelelőbben kérhetik a támogatást, és a, ezzel a, az igényeket sokkal pontosabban és könnyebben fel lehet mérni. Ugye kollégáink mondták, hogy azért korlátozottak ezek a támogatások, és ezért minél hatékonyabbá kell tennünk ezeket. És a ifjúsági munkavállalás támogatásával kapcsolatban is az a fontos, hogy az EGA program teljes időszakáig lehetővé tegyük ezeket a támogatásokat. Ennyit szerettem volna mondani, és várom az árnyékteremtésrevőkkel való együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, Tatjana Zsdánokája szó. Igen, Mónika van a nevében szeretnék felszólalni, aki koordinátori ülésen van most, elnézést kér emiatt. Frakciónk fő pontja. Egyetértünk a jelentéstevővel a küszöb csökkentése tárgyában. A négyes cikk kettes pontjában szereplő derogáció megfelelő rugalmasságot irányoz elő ebben a tekintetben. Ahogy már említettük a korábbi ülésen is, kulcs lényegi agályunk, amelyet már több beszédben említettek, az, hogy egyes esetekben úgy tűnik egyes országok az finanszírozását társfinanszírozását visszaélnek tagállami kötelezettségvállalások teljesítésére. Úgyhogy ezt ki kell zárjuk, meg kell próbálni elkerülni. A jutatások tekintetében csökkenteni kell ezek arányát a számbevőszék ajánlásának megfelelően, hogy az alap a legtöbb hozzáadott értéket tudja szolgáltatni. 16 módosítót terjesztettünk be, várjuk a további munkát a jelentéstevővel a kompromisszumok irányában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Laura egy nem látom az EFDD színeiben. Matán úr, már a Pizotto nevében gondolom. Euh, Köszönöm, elnök úr. Bizotto az ő nevében szeretnék elnézést kérni. Felolvasom az ő hozzászólását, de én személyesen szeretném Harkin asszonynak megköszönni a munkáját. Egyértelműen kimondta, hogy az adatok nem biztos, hogy elégségesek voltak, hogy hatástalomára van szükség, és eh, hogy a globalizációs kiigazítási alapok kapcsolatban, alkalmazkodási alapok kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a KKV-k nincsenek megfelelően képviselve. Bízott Olszon véleménye. Kedves kollégák, eh, osztom és nagyra értékelem azoknak a kollégáknak a felszólását, akik támogatják ezt a jelentést, hogy legyen egy lehetőleg legkompletebb értékelés a múltra vonatkozóan, hogy hogyan működött az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap, és ezt a jövőben így kell végezni. Az eszköz, sürgőségi eszközként állítottuk ki, föl azért, hogy olyan polgárokat segítsünk, akik elveszítették a munkájukat több okból, gazdasági válság, globalizáció. Örülök annak, hogy a kollégák hangsúlyozzák, hogy meg kell vizsgálni, hogy a múltban milyen módon működött ez az alap, és az Európai Unió kereskedelmi politikája, illetve a trojka által elérít megszorítási intézkedések voltak az okai, például a delokalizációnak, a relokalizációnak, az átszervezés, gyártás átszervezésnek és az externalizációnak, és mindez okozta a munkanélküliséget az állampolgárok körében egyetértek hasonló módon azzal a megállapodása, hogy jelenleg a válság, a gazdasági válság hatása súlyosan érvényesül a kkv számára, hogy kevesebb mint 15 embert alkalmaznak, ezért csökkenteni kell az elbocsátási szám küszöbét, azért, hogy hozzá lehessen férni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból a támogatáshoz az Európai Unióban a munkanélküliség terjed, és remélem a jövőben ez az alap nem lesz hivatalos űrügy arra, hogy az Európai Unió továbbra is kereskedelmi megállapodásokat kössön, mint például a TTIP, amelyek még további 600 ezer munkahely elvesztését fogja okozni. És remélem, hogy a jövőben átlátható módon fog működni az alap, és hozzáférést fog biztosítani az összes olyan dokumentumhoz, amely a kérelmekhez kapcsolatosak, illetve a végrehajtásra vonatkoznak, a látogatásokra és az ellenőrzésekre. Úgyhogy ennyit szerettem volna elmondani a nem nevében. Javul. Igenis. Most jönnek az árnyék előadók, éppen lezártuk az árnyék előadók körét. Agnes Jungerius kapja meg a szót. Azt gondoltam, hogy, hogy élek a lehetősége, hogy az Intában és az ample is tag vagyok, hogy az Inta véleményéről is beszéljek, mert ott is megpróbáltunk kompromisszumokat létrehozni, melyek segíthetik azt a munkát, amelyet Marian Harkin elkezdett. Köszönöm ezt a munkát. Hadd mondjak valamit az INTA álláspontját illetően a globalizáció működéséről. Mert ahogy Marita Uvszkog is már elmondotta, persze nem ez a fő lehetőség arra, hogy elmondjunk valamit a kereskedő megállapodások ellen. Tehát nem itt kell kifejteni negatív véleményünket azokkal kapcsolatban és nem ez a megfelelő helye annak, hogy itt jussuk a rosszul megtárgyalt ilyen megállapodásokat. Az intában persze az a cél, hogy jók, jók legyenek ezek a megállapodások, kereskedelmi megállapodások, ám be kell látni, hogy még nagyon jó megállapodásokban is vannak vesztesek és nyertesek elkerülhetetlenül, és ha valaki jól végzi a munkáját, akkor persze több a nyertes, mint a vesztes, de mindig lesznek vesztesek. És azok az állampolgárok, akik a vesztesnek bizonyuló szektorokban dolgoznak, kell, hogy segítséget kapjanak, hogy visszakerülhessenek a munkaerőpiacra. Gyakran megesik, hogy ahelyett, hogy az elvesző ágazatok, vagy elvesző régiók ügyével foglalkoznánk, az EGF felé mutogatnak az emberek, ahelyett, hogy igazi mérható vitát folytatnának le arról, hogyan tudunk előrelépni, hogyan tudjuk segíteni azokat a munkavállalókat, vállalatokat és régiókat, amelyek rosszabb helyzetbe kerültek. Az INTA véleményében arra törekedtünk, hogy előre igen jó hatástudományok készüljenek, hogy ezt kapcsoljuk össze egy jobb információs és konzultációs tevékenységgel az érintettek számára. Az INTA megyében azt is kérjük még, hogy egy nemzeti vagy, vagy szociális terv készüljön, nem tudom, így hívják-e. Tehát a munkaadói munkavállaló oldal üljenek le egy asztalhoz, és egyeztessenek előre, és ne várják meg az, mire a munkanélküliség aztán már létrejön. És azt is kérjük, hogy csökkentsék az EGF alkalmazhatósági küszöbét. Mert ha tényleg az, azt az üzenet akarjuk megfogalmazni, hogy mi a veszteseket is támogatni szeretnénk a nagy globalizációs harcban, akkor bizony szükség van arra is, hogy világos üzenet fogalmazódjék meg. És persze tudom, hogy vannak derogációs lehetőségek, de lehetne ezt konkrét nyilatkozatban is rögzíteni. És a kereskedelemvédelmi eszközökről folyó forró vita fényében a piacgazdasági státusz Kínának való megadása vitájában merül ez fel, ám a hatástanulmány, a szociális párbeszéd a témákra vonatkozóan azok, amiket mi támogatunk az INTA véleményében, és remélem, hogy megtalálják a lehetőségét annak, hogy ezt integrálják az Ample jelentésébe is. És ha ebben tudok segíteni, tovább magyarázatok révén akár, akkor nagyon szívesen megteszem. Danke. Köszönöm szépen. Maria Arénája szó. Merci, uh, merci a Marianne. Köszönöm, köszönet euh, Mária Harkinnek a munkáért. Az egf kapcsolatos munkáját általában és a jelentés készítését, és Maritának is az ő munkáját, a jelentést. Ugyanabban a helyzetben találom magam, mint a kollégám, aki az Intában és az Amplban is tag, úgy gondolom, hogy végig kell gondolni valóban ennek az alapnak a felhasználását, és hogy mi, hogyan kapcsolódik ez a kereskedelmi politikához, amit jelenleg folytat az Európai Unió. A kérésünk az, hogy részletesebb hatástalományt végezzenek ágazati szinten, regionális szinten is, hogy jobban megértsük a változásokat. Mint ahogy mondtad, a legjobb kereskedelmi megállapodásban is bizonyos ágazatokban vannak vesztesek, bizonyos régióban vannak vesztesek, úgyhogy ezeket a módosításokat attól függően, hogy milyen a megállapodás, ezeket alkalmazni kell. Oda kell figyelnünk azokra a régiókra, amelyeket a leginkább érintenek ezek a kérdések, amikor egymás követően ágazati átszervezésre kerül sor, és mindez egy adott régióban koncentrálódik. Itt elsivatagosodnak bizonyos régiók. Egyszerűen nincs más munka lehetősége az itt munkanélkül maradó embereknek, mert eltűnik onnan az ipar. Úgyhogy meg kell vizsgálni, hogy milyen munkahely teremtésre van lehetőség regionális szinten. Ez nagyon fontos és ezt mindenképpen támogatni kell. Talán még jobban kell támogatni, mint, és többet kell tenni, mint ami jelenleg történik. Oda kell, hogy figyeljünk, hogy az európai régiók ne ürüljenek ki, ne üresedjenek ki, ne népteledjenek el, és ne szűnjenek meg a gyártó tevékenységek ezekben a régiókban. Egy másik kérdés a munkaerő piacra való visszatérés, hogyan lehet ezt támogatni, hogyan lehet elébe lépni. Még egyszer mondanám, hogy azok a régiók, ahol nagyon magas a munkanélküliség aránya, sokszor itt nagyon le- nehéz lehetőséget adni a általában ugye fiatalok és gyengénkézett emberekről van szó, nagyon nehéz munka lehetőséget találni a számukra, úgyhogy specifikus programokat kell kialakítani, támogatni kell az ilyen specifikus programokat, talán több eszköz kéne azoknak a rendelkezésére bocsátani, akiknek alacsony a képzettsége. Mindent nem fog megoldani az alap. Vannak más alapok is, amelyeket sok problémával foglalkoznak, például az Európai Szociális Alap. Nem szabad összekeverni a, ezen alapok célját. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alaptól 150 millióval nem várhatjuk el, hogy mindent megoldjon a munkaerőpiacra való visszatérés tekintetében. Ott vannak az egyéb alapok, a regionális vagy a szociális alap, amit említettem, és ezekből is lehet támogatást kapni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a tagok felszólalási körét is befejeztük, akkor most megkérem Luzán Csillát Tamást, hogy a bizottság nevében mondja el a véleményét. Thank you very much, Chair, for the... Köszönöm szépen a szót, és először megköszönném a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek, hogy ennyire különös figyelmet fordít az globalizációs alapnak. A bizottság nevében néhány általános megjegyzésem lenne, nem a külön megmódosítókat illetően, hanem a módosítók csoportjait illetően. Ahogy Harkin asszony is mondta, a változások, illetve a szerkezet átalakítások előrejelzése a bizottság szempontjából sem feladata az alapnak. Tehát a az alap nem kell, hogy előrejelezze a változásokat, illetve a közö, kö, kövesse a kereskedelmi megállapodásokat annak érdekében, hogy előrejelező, hogy milyen változásokat fognak eredményezni a munkaerőpiacon. Ezt szeretném hangsúlyozni. Aztán arról is szeretnék beszélni, hogy a bizottság most mire képes már is az alapban van egy nagyon erős kölcsönös egymástól való tanulási lehetőség, ugyanis a végrehajtó ügynökségeket összehozzuk évente kétszer egymással, és megpróbáljuk szorgalmazni azt, hogy az érintettek tudjanak egymástól tanulni. Tehát megtaláljuk a legjobban bevált gyakorlatokat a különböző tagállamokban, megpróbáljuk ezeket megosztani, a tudást, a know-how-t megosztani azokkal a tagállamokkal, aki, amelyek nem voltak ennyire sikeresek. Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a jobb végrehajtás itt a kulcs szó, azon kívül a KKV középpontba helyezése, illetve a regionális aspektusok kiemelése. Ezek olyan aspektusok, amelyeket az egymástól való tanulás során ki tudunk emelni és le tudunk fedni. <clears throat> volt egy sor javaslat arra vonatkozólag is, hogy a e, alapról szóló kommunikációt e, javítsuk. Természetesen ez a törekvésünk, hogy minél több régió, minél több helyi érintett tudja, hogy milyen lehetőségek vannak, hogy mit tud ajánlani a globalizációs alap. Végül pedig még egyszer megköszönném a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők munkáját, a megjegyzéseit, a megjegyzéseket meghallgattuk, és magunkkal fogjuk vinni. Köszönöm szépen. Akkor köszönöm szépen. Lezárásképpen Marian Harkin. Thank you, Chair. And... Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az elmondottakat. Árnyék jelentéstevők és kollégáim megjegyzéseit nagyra értékeltem mindegyiket. Nagyon röviden Annyit szeretnék mondani, igen, egyetértek abban, amit Sógor úr mondott, a koncentrációról bizonyos szektorokban, és nagyon jó módosítók vannak erre vonatkozólag, amelyek kicsit világosabbá teszik a szöveget. Oszkáv uh, asszony egyetértek abban, amit a kereskedelmi megállapodásokról mondott, nem szabad egyik kezünk eladni, másikkal pedig elvenni, illetve problémát teremteni, és a másikkal megpróbálni megoldani. De úgy gondolom, hogy a módosításokból is nagyon világos, hogy a, hogyha a gazdaság globalizációs alapot csak fügefa levélként használjuk, és hogyha csak lehetőséget adunk a kereskedelmi biztosnak, hogy persze lesznek majd káros hatásai a kereskedelmi megállapodásnak, de hát úgyis ott van a globalizációs alap. Hát akkor eh, ellehetetlenítjük 150 millió millió euró van ebben az alapban, de nagyon fontos, hogy olyan, nagyon világos legyen a politikai üzenetünk. Semmiféle körülmények között nem lehet ezt elfogadni. Nem lehet azt mondani, hogy a kereskedelmi megállapodások legyenek bármilyenek, mert hogyha lesznek jelentős munkahelyvesztések, akkor majd azt megoldja a globalizációs alap ezt minden esetre hangsúlyoznunk kell. Ö, aztán abban is egyetértek, hogy a struktúrál, struktúrák kiigazítása fontos. Kicsit részletesebben meg kell ugyanakkor ezt vitatnunk, hogy lássuk, hogy milyen javaslatokkal élhetünk ez ügyben. És ahogy a kereskedelemmel kapcsolatban is, ugye nagyon fontos, hogy ezzel kapcsolatban is legyen egy politikai üzenet vészhelyzeti alapról van szó, és igen, alul költekezés van, de ez pozitív is és negatív is. Néha azért van ez, mert az emberek végig csak munkához jutnak, és nem szükségük arra, hogy kihasználják az alapot. Van úgy, hogy csak nagyon rövid képzésen vesznek részt, és utána munkához jutnak, tehát nem biztos, hogy mind negatív ami erről ezzel kapcsolatos, de természetesen a félidős felülvizsgálat során, illetve nem, ez, nem erre gondolok, hanem tehát, hogy fel kell szólítanunk minden tagállamot arra, hogy amikor megnézi, hogy hogy haladnak a programok, félidős jelleggel, akkor meg kell nézni azt is, hogy tényleg azoknak jutott-e a pénz, akiknek szükségük van, és hogy mindent el, eljutattak-e hozzájuk, ahelyett, hogy visszaküldenék a fel nem használt összegeket bizottságnak, ugye? Mert az 50 os majdnem ez az arány. Tehát nagyon sok okai vannak annak, hogy alul költekezés van, alul kihasználás van, pozitív és negatív egyaránt, és ezekkel mind foglalkozni kell. Egyetétek abban, hogy legyen egy nagyon erős vezető ügynökség, és hogy a tagállamok tagállamoknak ezzel milyen feladataik legyenek. Aztán a legutolsó felülvizsgálatnál nem tudtam támogatást kapni a több éves programokkal kapcsolatos javaslatra, ugye mindig azt mondták, hogy ez európai szociális alapból kellene gondoskodni arról, hogy a több évig tartó képzések ne szakadjanak meg fél időben. Meglátjuk, hogy jelen, most átmegye majd. Hiszen nagyon fontos, hogy 2017 után is folytatódhassanak ezek a programok. Van-e az asszony a számvevőszéket és a hét es B említette, ezt is meg kell vitatnunk, remélem, hogy meg tudunk állapodni ebben a kérdésben is. Bizásó asszony a KKV-kat említette, ami rendkívül fontos, és a küszöbb csökkentését is meg kell tárgyalnunk. Ennek én igazából nem vagyok ellene, csak az a kérdés, hogy ez tényleg javítani fogja-e majd a rendeletet, illetve szabályozást. Az átláthatóságban egyetérte, hogyha a tagállamok nem hozzák nyilvánosságra a saját dokumentumaikat, akkor ezt igenis kommentálnunk kell, határozott véleményt kell nyilvánítanunk az INTA véleményét is nagyon köszönöm. Itt nagyon, két nagyon fontos gondolat merült fel. Az egyik arról szól, hogy minden kereskedelmi megállapodásnak vannak vesztesei és győztesei, is. az a fontos, hogy legyenek jó hatástanulmányok. Mert ugye szektorokról, régiókról volt szó, amelyeket egyszerűen, amik eltűntek a térképről, és eh, állítólag a TTIP miatt majd 600 ezer eh, munkahelyet veszítünk el Európában. Hát ez a modell, ami így működik, az tényleg nem eh, nézi meg sem a szektorokra, sem a régiókra gyakorolt hatás sem részleteiben, már pedig erre szükség lesz. A szociális a párbeszéd jól működik, akkor, ak, ak, akkor, akkor a kereskedelmet is lehet menedzselni. Persze, ha valaki úgy, ahogy van, ellene van a kereskedelmnek, akkor nem. De én úgy gondolom, hogy a szociális párbeszéd során lehet, lehetséges olyan javaslatokkal élni, amelyek enyhítik a káros hatásokat. És itt nagyon fontos a, a hatástanulmány, illetve a szociális párbeszéd. Én úgy gondolom, hogy eh, itt is sikerülni fog majd a szöveget megfelelően kialakítani. A bizottság véleményét értem, a változások és az szerkezet átalakítások előre megjóslása nem az alapfeladata, de talán lehetne mégis egy olyan kijelentést tenni, amely arról szól, hogy nagyon fontos, e-, és fontosak ezek a tevékenységek. És támogatom a bizottságot abban, hogy ösztönöz az egymástól való tanulást. Biztosítanunk kell azt, hogy a tagállamok tanulnak egymástól ezen a területen, és azt hiszem, hogy a bizottság nagyon jó programokat indított el ennek érdekében. Ezek voltak általában véve a megjegyzéseim. Amit hallottam annak alapján, örülök annak, hogy a szakbizottság nagy része pozitívan viszonyul ehhez az anyaghoz, és remélem, hogy végül majd egyetértésre tudunk jutni minden témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, Marian Harkim. Ezzel letudtuk ezt a napirendi pontot. A szavazás június 15-én, 16-án lesz a szakbizottságban. Addig még lesz tennivaló, éppen most hallottam ki ezt a hozzászólásokból, és ezért nagyon jó munkát kívánok a jelentestevőnek és az árnyékeladóknak. Ismét találkozzunk majd, ma, május 30-án, 15.30-től 19.30-ig, ahogy a listámon áll, tehát nem a szokásos 3-tól 6.30-ig, hanem 3.30-tól 7-ig. Úgyhogy mindenkinek kellemes estét kívánok most! és további jó munkát, sok sikert!